vonatkozik. A lényeg, hogy Kamal úr elhagyta a bizottságunkat, és Daniel Hannen kolléga vette át a helyét. Ez azt jelenti, hogy mivel Kamal képviselő volt a negyedik elnök helyettes, ezért egy új elnök helyettes kell választanunk rendkívüli ülés lényege a választási eljárásról való vita megszervezése, illetve hogy meghallgassuk elnök úr. No acabo de entender bien lo que nos propone, es decir, el señor eh, Kamal, Kamal, Kamal, que no era muy asiduo a esta comisión, por cierto, eh, deja la comisión. Tehát elmegy Kamal úr a bizottságból és így nem lesz továbbá elnök helyettes. Ön pedig azt javasolja, hogy most válasszunk valakit meg helyette, elnök helyettesnek. Ugye? Jól értettem, elnök úr? Kemal úr egyébként nincs itt, úgyhogy Karán úrtól azt szeretném kérni, hogy jó lenne, ha mindenki, minden szükséges ember jelen lenne a szavazásnál fontos döntésről van szó, tehát nem dönthetünk úgy egy új elnök helyettes személyről, hogy ő maga a jelölt nincs itt. Én nem vagyok hajlandó ilyen módon szavazni, hogyha a jelölt elnök helyettes nincs itt. Egyébként eh, Duff képviselő úr egyetért velem. Mert a képviselő úr nem azt mondtam, hogy választani kell, csak annyit mondtam, hogy a napi, nem azt mondtam, hogy választásra kerül sor, azt mondtam csak, hogy megváltozott a napirend, a napirendre föl kell vennünk a negyedik eh, elnök helyettes megválasztását is. Ha lehetséges, megtesszük. Most csak beszeretném mutatni a napirendet, mert eredetileg ugye a napirenden csak a választási törvény témája szerepelt, aztán föl kellett venni a nagyon fontos témát, ami a szerződés 136-os cikkének a módosítása, és még további módosítása is sor kerül, vagyis a negyedik elnök helyettes megválasztása, ez a következő, ez a új téma. Ha ez a rendel, az így módosított rendel egyetértenek, akkor úgy veszem, hogy elfogadott a napirend. Ezt követően ugye most az elnöki közleményeknél vagyunk már a második rendi pontnál, A február 1-i koordinátori ülésen szó volt az előadó kinevezéséről, és a néppárt úgy döntött, hogy a mérleg, 2012-es mérleghez fog jelöltet állítani, illetve előadót választani. Az intézményközi megállapodás témájában valamint a mérleg együttműködésre vonatkozóan, amit először én kaptam meg, ezt viszont Tarkovsky eh, elnök helyettes fogja megkapni. Ilyen döntés született, bár ő most nincs itt. Még egy információ ezzel a témával kapcsolatban, tehát elnöki közleményként még egy dolgot mondanék. Az átkerülésem már elhangzott, ezen az átkerülésen foglalkoztunk az Európai Emberi Jogi Kartához való csatlakozása. Tájékoztatásként elmondanám, hogy jó néhányan jelen voltunk ezen az átkerülő ülésen, úgyhogy nem fogom ezt hosszasan bemutatni. Minden esetre tájékoztatást adnék arról, hogy a témában a munka egy március és egy májusi tárgyalási csoport ülése fog lezárulni. Az elnöki konferencia úgy döntött, hogy egy informális csapatot állít föl, amelyben a az Európa Tanács és az Európai, képvis, Európai Parlament képviselői lesznek ott. Guerrero képviselőt jelöltük az bizottságunk részéről, valamint én magamat is. A frakciók ezen kívül még kijelölhetnek saját képviselőt is, tehát frakciónként még egy képviselőt is ki lehet jelölni. Ezt minél előbb meg kell tenni, Egyébként az ülés első részében Guerrero képviselő már jelezte, hogy úgy kell mindezt megoldani, hogy a csoport minél előbb megkezdhesse a munkát. A tárgyalási csoportnak ugye márciusban össze kell ülnie, és májusban is, akkor az új csoportnak még ez előtt, tehát március előtt kell először összeülnie. A tájékoztatás, tehát megtettem hármas napi rendi pont elfogadták, hogy napirendre vegyük ezt a témát, vagyis a negyedik alelnök megválasztása, mivel Kamal kolléga helyét Anna kolléga vette el. Az ECR bejelenti a titkárságnak, hogy Fox kolléga kívánja javasolni erre a funkcióra. Jelen van. Ha van esetleg más javaslat erre a señor presidente, con mucho gusto y agradecemos la disponibilidad del colega Fox. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Fox képviselőnek, hiszen ő mindig jelen van a bizottsági üléseken, és mindig nagyon konstruktívan dolgozik, úgyhogy nagyon pozitív ez a jelölés. Ha nincs eh, további hozzászólás, akkor megválasztottnak tekinthetjük Fox kollégát, mint negyedik alelnök. Igen, gratulálunk uh, Fox képviselőnek. A legfontosabb napirendi pont következik. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 103. Uh, cikkenek módosítása Ecco, chiedo, do la parola al... Hát, megadom a szót Verhofstadt kollégának. Monsieur le Président, je m'excuse. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, hogy azonnal szót kértem, de néhány perc múlva Trise úrral kell elnökök értekezletére mennem ugyanebben a témában. Úgyhogy ha lehet a jövőben valahogy úgy próbáljuk szervezni a napi rendet, ez persze nem erre a szakbizottságra vonatkozik, hanem inkább az elnökök értekezletére, hogy kicsit rugalmasabb lehessen, hogy az ember két ülésen is részt vehessen. Ugye ma nagyon fontos szerződésváltoztatási témánk van, és ugye az elnökök értekezete is erről tárgyal, aztán nyilván lesz egy bilaterális tárgyalás a két jelentés, készítő és Trise úr között a szerződés változtatásáról, úgyhogy a három ülés közül legalább kettőn jelen kell lenni, de hát ugyanabban az időpontban kerül megrendezésre mindez. Nem tudom, hogy volna -e erre lehetőség, de szinte lehetetlen tényleg ö, részt venni, ahogy kell ezeken az üléseken. Ha megengedik most, hogy megkaptam a szót, már elmondanám az én álláspontomat is, mert a vita már beindult az előző ülésen, és nyilván az elkövetkezendő hetekben még visszatérünk erre a témára. Gualtéri és brokurakkal is megvitattam a kérdést, de úgy gondolom, hogy azért fontos, hogy folytassuk a vitát itt a szakbizottságunkon belül is. Ha megengedik, és ha megengedi elnök úr, azzal kezdeném, hogy elmondom álláspontomat, és utalnék itt egy két órával ezelőtti dologra, a Rajtáznél Weber úr részéről. Ahogy önök is tudják, Weber úr az Európai Központi Bank tagja, majd Trisé úr nyomdokaiba kíván lépni, de hát ezt majd meglátjuk, mert ugye bármi előfordulhat, ugyanis a biztos akkor lesz, hogyha már az embert kinevezik. Nos, ami a politikát illeti, hát legalábbis a dolgok így történnek. De miről is van szó ebben a két kor megjelent, két óra 15 perckor megjelent közleményben. Angolul fogom felolvasni, mert a rajta ez tollából született. Tehát ami az EU költségvetési szabályait illeti, ezek nem eléggé ambiciózusak, és a kormányokra bíz túl sok döntést. A központi bank hétfőn így nyilatkozott. És aztán folytatja, hogy fú, micsoda változások vannak, amelyek őket felvizeznek, és szeretnénk, hogyha az országok nagyobb politikai rálátással rendelkezhetnének, és másképp indulhatna be a folyamat, mint ahogy eddig. Tehát azt mondja a továbbiakban, hogy ehhez a jelenlegi csomagon változtatni kell. De hát ez nem a mi feladatunk, hanem az ECONI, és most beszél éppen ebben a pillanatban a hat javaslatról, ez a fórum a gazdaság megváltoztatásáról. De hát az Európai Központi Bank fő közgazdása ugyanazt mondta Trisé úr is, és mindenki, aki tulajdonképpen felelős az euróért, azt mondja, hogy az a csomag, amit a bizottság a tanács elé és az Európai Parlament elé terjesztett nem elegendő. Úgyhogy tudjuk, mert az állam és fők két nappal ezelőtt még elkezdték a munkát a folytatáson, egy második csomagon, egy gazdasági irányítási csomagon, tudván, hogy most már létre kell hozni a gazdasági uniót is a monetár unió mellett, mert ennek so- tovább semmi értelme. De akár csak a tanács, nekünk is a parlamentben meg kell tárgyalnunk ezt a hat pontból álló csomagot, ebből négyről még folyik a döntés, kettőhöz pedig a parlament véleménye szükséges, nevezetesen e, arról az álláspontról, amit ugye a tanácssal meg kell tárgyalnunk. De Weber úr mit mond? Stark úr és Tise úr is ezt mondták, hogy a gond az a csomaggal, hogy a tanács, vagyis a tagállamok még zöld utat kell, hogy adjanak, mielőtt a túlzott költségvetési deficiti eljárást el nem kezdi a bizottság, beleértve ugye a szankciókat. Ez a gyenge pontja az egész csomagnak. Miért? Mert a tanács azt mondja, a 121-es, 126-os cikkek alapján, hogy ugye először a tanácsnak döntenie kell a deficites eljárásról, mielőtt még ugye bizottságot, szankciókat megfogalmazhatná, és mielőtt még minősített többség blokkolhatná ezeket a szankciókat, amelyeket a bizottság állapít meg. Tehát mindenki úgy véli, hogy Tulajdonképpen ennek a csomagnak ez a gyenge pontja, ami előttünk áll, mert korábban is, mert én kilenc évig tapasztaltam ezt meg, és csak egyszer vagy kétszer volt lehetőségem arra, hogy ezt megvizsgáljam. Már tapasztaltunk ilyeneket. Voltak olyan országok, amelyek tulajdonképpen nem tartották tiszteletbe a stabilitási ö, paktumot, de semmiféle eljárás nem indult be, mert a tanács nem döntött úgy, hogy túlzott deficittel illesse őket, ahogyan ez a szerződésben került megfogalmazásra. Úgyhogy gyakorlatilag ez történt. Nos, mit jelent mindez? Nem más, mint azt, hogy a parlament és az ECON úgy gondolom hajlamos arra, hogy elkezdjen gondolkodni ezen. Úgyhogy tényleg valamilyen automatizmust kellene itt bevezetni, mert a félautomatizmusnak semmi értelme, az nem létezik. Ha csak egy icike-picike kis automatizmus van, olyan nincs. Vagy automatikusak a szankciók, vagy nem. Ez a fél automatizmus ez nem létezik. Ez olyan, mint amikor az ember egy kicsit terhes. Ilyen nincs az ember vagy terhes, vagy nem. Nekem ugyan nincs első kézből erről tapasztalatom, de legalábbis úgy tudom, hogy ilyen nincs félig, meddig terhesnek lenni. Nos, tehát az elképzelés az, hogy meg kell erősíteni a csomagot. És úgy gondolom, hogy gyakorlatilag most erről van szó az ekonban. Két lehetőség van. Vagy sikerrel járhatunk a jelenlegi szerződésen belül. Úgy gondolom, van ennek alapja, a 133-as cikk a szerződésben, amelyben egyértelműen az áll, hogy a parlament és a tanács közösen anélkül, hogy az Európai Központi Bank kompetenciáit elvennék, rendes eljárás keretén belül minden egyes intézkedést meghozhatnak az euró használatára. Fel lehetne használni ezt, legalábbis egy jó ügyvéd ezzel érvelne, mondaná, hogy ott van a 133-as cikk, és ennek alapján, tehát a 133-as cikk alapján a gazdasági irányítás csomagja megkapná az automatizmust, azt az automatikus jelleget, amire szükségünk van. Persze nem nekünk kell ezt eldönteni, hanem az ekonnak, de mi azért véleményezhetjük ezt a kérdést a kollégák számára. A második lehetőség, és ezért beszélek most erről itt, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a 133-as cikk az nem elég, mert a 133-as cikkben főleg ilyen szakmai intézkedések találhatók. Hogyha tényleg automatikus szankciókat akarunk, akkor olyasmúl, amit kell tennünk, ami nem olyan, mint a 121-es és 126-os cikk. Ott van a 136-os például, ami az eurózónáról szól. Úgyhogy felvetődik a kérdés tehát, és Gualtieri úrnak és Brock úrnak ezt a kérdést fogom feltenni, nevezetesen azzal a kéréssel fordulok hozzájuk, hogy legyen benne a jelentésben. Ez az elképzelés. Ha az Európai Parlament az ECON segítségével úgy gondolja, hogy meg kell erősíteni közösségi jellegét, vétenni az egész csomagot a gazdasági vezetés terén, akkor hát vagy a 133-as cikket értelmezzük széles körülön, nem kell változtatás, vagy a 136-ost kiegészítjük, amiről most éppen folyik szakbizottságunkon belül a vita. Ugyanis véleményt kell alkotnunk erről a témáról. Úgyhogy ez az, amit meg szeretnék itt most fogalmazni, mert szerintem szükség van arra, hogy eh, erről beszéljünk a szakbizottságon belül, amikor két jelentés készítő is foglalkozik ezzel a témával. A második dolog, és Trisé úr, Stark úr, Weber úr eh, gondolataira alapozok, akik eh, gyakorlatilag kezelik az eurót, és azt mondják, hogy mit kell tennünk. Tehát a második dolog. Ami magát a mechanizmust illeti, a stabilitási mechanizmust, ezt az állandó mechanizmust, amit létre akarunk hozni a 136-os cikk módosításával, tehát én azt kérném, hogy a jelentésben Brock úr és Galtieri úrak úgy fogalmazzanak, amely lehetővé teszi azt, hogy kormányközi alkalmazása legyen ennek a mechanizmusnak, de közösségi is. Úgy gondolom, hogy meg lehet találni annak a módját, hogy úgy fogalmazzunk, hogy nyitva hagyjuk ezt a kérdést. Ha úgy fogalmazunk, ahogyan azt a tanács akarja, akkor megkötjük a kezünket, és csak kormányközi ö, lehetőség nyílik erre a mechanizmusra. Én úgy gondolom, hogy mint alkotmányügyi bizottsági tagok javasolhatunk olyan fogalmazást, olyan megfogalmazás, olyan szavakat a jelentésben, amelyek lehetővé teszik azt, hogy kormányközi ö, módon is lehessen értelmezni ezt a mechanizmust, de ugyanakkor közösségi szintűként is. Mert az ilyen mechanizmusok kezelésénél nem hiszem, hogy azt kellene elismernünk, hogy a közösségi a meg, legjobb megoldás. Úgyhogy a tanácsnak olyan megfogalmazást javasolnánk, olyan szóhasználatot, amelynek segítségével a közösségi módszer felhasználható lenne ezen állandó mechanizmus, stabilitási mechanizmus vonatkozásában. A harmadik megjegyzésem a következő lenne, elnök úr. Gualtieri úr és Brok úr a jelentésben egy másik problematikát is felvet, ami még pillanatnyilag nem rendeződött, nevezetesen azt, hogy hát a költségvetéssel kapcsolatos nagy csatát 2011 vonatkozásában nem nyertük meg, úgyhogy beszélnünk kell a parlament szerepéről a több éves pénzügyi terv vonatkozásában 2014-2020 időszakára. Úgyhogy szerintem jó ötlet volt, amit Lamász úr ö, említett a Kobu elnökeként, hogy legyen egy konferencia, nem most, hanem mondjuk majd az év második felében, vagy 2012-ben, legyen egy konferencia az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács között, de ugyanakkor a nemzeti parlamenteket is vonjuk be ebbe az Európai Unió jövőbeli finanszírozásáról. A jelentésben talán ezt a kívánságunkat is meg lehetne fogalmazni. Nos, ez az a három gondolat, amit szerettem volna elmondani, és előre is elnézést kérek, elnök úr, el kell mennem, nagyon udvariatlan leszek, mert az elnökök értekezete ugyanezzel a témával foglalkozik, és jelen van ott az Európai Központi Bank elnöke is. Köszönöm. Köszönöm, Ferostát képviselő, nagyon lényegre törő volt a hozzászólása. Nagyon sajnálom, hogy nincsenek itt az előadók, Valtier és Brock képviselők, de hát más bizottságban van most dolguk. Azt ígérték, hogy 16 órára ide tudnak jönni. Minden esetre nagyon fontosnak tartom ezt a hozzászólást, és azt is tudnunk kell, hogy Ugye ő mondta, hogy nem tud egyszerre két bizottságban részt venni egyszerre, de hát ez a jövőben is így van, hiszen ez folyamatosan ez a helyzet lesz. Nem, szinte, kett, szinte mi folyamatos lesz ez a probléma, hogy felé kellene vágni magunkat. Minden esetre köszönöm ezt a hozzászólást, Mendezdeg egy képviselője a szó. Ehm, köszönöm, elnök úr. A Jelentős az a vita, amelynek tanulni vagyunk, annál is inkább, mert a jelentéstevők a szakbizottság részéről nem saját jogukon kapták ezt a feladatot, hanem a szakbizottságbeli kollégáik nézeteit is meg kell tehát őket képviselik a jelentésben tehát az egyes politikai frakciók véleménye is meg kell jelenjék abban a jelentésben, amelyet ők jegyeznek. Az alapgondolat tehát az volt, hogy egy olyan dokumentumot terjesztünk be, mely a frakciók nézeteit tükrözi, és amely arról szól, hogy a jelentésben mi legyen. A szocialisták, liberálisok és a néppárt is jelezte ilyenbeli szándékát és gondolatait, és afelől is megállapodás született, többé-kevésbé, hogy a Ferhofstadt úr által vázolt vonalakat követik nagyban. Tehát egy meglehetősen zavaros időszakban, az Európai Unió zavaros időszakában észszerű megoldást kínált mindez. Azért volt zavaros az időszak, mert egyre gyorsabban bontakoztak ki a fejlemények, és az Európai Bizottság szeptemberi javaslata, amely szeptemberben időszerű volt, az bizony februárra már elavult, az események túlléptek rajta. Tehát ezért kellett tovább finomítanunk, tovább vinnünk ezeket a javaslatokat, hogy frissítsük őket. Amit Ferhofstadt úr kifejtett, illetve azt mondta nagyjából Weber úr is, és Trisé úr is, a múlt heti legutóbbi tanácsülésem, ha volt alkalmuk megnézni a Merkel és sárközik közötti versenyképességi csomagot, nagyon sok olyan intézkedést talált az abban, amely közvetlenül hatással van a gazdasági kormányzásra, illetve a, a szabályozási csomag szeptember 29-én a bizottság által elkészített verziójában is felismerhető benne. Nos, ami a Brock és Galtier jelentésben felismerhető, az két lépés szükségszerűsége. Először is meg kell tegyük, amire felkérést kaptunk. Tehát az, az, el kell döntenünk, hogy a 136-os cikkét a szerződésnek módosítani kívánjuk-e. Van is már egy javaslat a szöveg módosításra vonatkozóan. Vannak más javaslatok is, persze azokat is meg kell vizsgálni majd. Itt a jogi szakbizottság is megfogalmazza majd a maga változatát, azt is tanulmányoznunk kell. Ugyanakkor ezzel egy időben élnünk kell a e jelentés ott a lehetőséggel annak érdekében is, hogy felállítsuk a megfelelő kereteit a e gazdasági kormányzásnak. Nyilvánvaló elnök úr az is, hogy az eseményekkel lépést kell tartanunk. Ahogy bemondottam, egyszer már előztek bennünket az események, a bizottság javaslatát, maguk mögött hagyva, úgyhogy nekünk is fokozni kell a tempót. Hogy mondjam el, tehát mire gondolok? A, a hat, hat hónapos időszak gondolata, ahol is, amely időszak a az állami költségvetés tervezeteket értékelni lehetne, és társadalmi, gazdasági összefüggéseit lehetne vizsgálni ezeknek európai szinten. Nos, ez a módszer tan is rejteget bizonyos veszélyeket, lehet, hogy egyszerűen egyfajta szócséplésé üresedik ki ez a, ez a gyakorlat. Ez senkinek sem érdeke, ezt feltétlenül el kell kerüljük. Azért van tehát arra szükség, hogy kimondjuk, amikor egy ajánlás születik meg egy-egy tagállam költségvetési tervezetének hibáiról, tehát jelzik azt, hogy rossz irányba haladna egy-egy tagállam költségvetése, akkor azt nem csak panasszal kell illetni, vagy, vagy állásfoglalást kell ennek ez ellen elfogadni, hanem következményei is kell, hogy legyenek ennek, és hogyha az illető tagállam nem követi az ajánlásokat, akkor ezek az intézkedések be kell lépjenek, ezek a következmények be kell álljanak, azt nem lehet, hogy, hogy egyszer nem követi a tagállam ezeket, a figyelmeztetőseket. Erről beszélek voltak éppen, amikor azt mondom, hogy a bizottság javaslatát frissíteni, vagy erősíteni kell. Ugye, szó esetett az eurókötvényekről, euró állampapírokról, ezek ügyében is tovább kell gondolkodnunk, kidolgozva azokat, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen, jelenleg milyen euró kötvény jellegű termékek vannak, és hogyan lehetne ezeket úgy alakítani, hogy a versenyképesség és a növekedést irányába hassanak. Nem csak az államadóságok eladását kell, hogy szolgálják ezek az eszközök, hanem végső soron nagy európai projektek finanszírozhatóságát kell segítsék a, például az LKB részéről. Tehát legalábbis része kell legyen a célrendszernek ez a meggondolás is. A bizottság tehát hat, szeptemberben hat jogalkotási javaslatot tett az asztalra. Ez jó kiinduló pont és, és indító keret lehet ennek alapján valóban ki lehet dolgozni, hogy a jövőben milyen irányokat akarunk felvázolni, és erre kell használnunk a Brock Galtieri jelentést, Guerrero és Daffur is azt hiszem, hogy erről beszélt. Első megfigyelésemre visszatérve tehát, úgy vélem, az helyén való, hogyha Brock úr és Galtieri úr ezeket az elemeket beemelik jelentésükbe, és a sikereltek, hogy viszonylag rövid idő alatt elfogadható kompromisszumra jutottak a politikai érdekek körében, és ez mindenképpen dicséretes. Ám ha az a célunk, hogy valóban szellemi, intellektuális hozzájárulással éljünk-e folyamat sikeréhez, és tudjuk, hogy múlt héten is a tanácsülés napirendjén volt, meg a májusi tanácsülés napirendjén is szerepel majd. Nem szabad hagynunk, hogy más intézmények döntsenek a kérdésben, anélkül, hogy mi hallatnák a hangunkat, mi inputtal élhetnénk e folyamatban. Frakcióm tehát azt akarja, hogy a Galtieri Brock jelentés ne csak azt tegye fel, azt, hogy, hogy vajon egyetértünk-e a 136-os cikk változásával, igen vagy nem, hanem bizony meg kell nyitse a gazdasági kormányzás fő irányvonalait is. Köszönöm, Mendes képviselő. Az egyik előadó már meg is érkezett, Gualtieri kolléga, sőt valószínűleg Brock úr is már érkezőben van. Megnyugtatnám Gualtieri kollégát, aki nem volt itt eddig, sajnos nem hallgathatta meg Ferhofszát és Mendeszteki de Viga kollégák nagyon fontos hozzászólását, de a titkárság jegyzőkönyvezni fog mindent, úgyhogy pontos beszámolót fog kapni írásban arról, hogy eddig mi hangzott el az ülésünkön. Miközben ön kifújja magát, még Guerrero képviselőnek adnám meg a szót és ezt követően egy kicsit a szokásos sorrendet felborítva adom meg majd a szót a vélemények készítőinek. Köszönöm, elnök úr. Felhoztat képviselő hozzászólása valójában nagyon gazdag volt. Felhoztat képviselő elmondta, hogy Gualtieri és a kapcsolatban áll, és az elnöki konferencián, illetve Trisé úrral, az előadókkal történő egyeztetések során a véleménykészítői részletes információt kapnak közvetlenül Ferhofstadt úrtól az ő véleményéről. Szeretném én is hangsúlyozni azt, amit Mendezek Vigo kolléga elmondott. Én magam, Dáv kolléga és De Vigo kollégák összeállítottunk Brock és Galtieri véleménykészítőknek általános információkat, illetve vélemény gondolatokat a gazdasági irányítás témájában. Ezek gondolatok, ahogy Mendezek Vigo képviselő fogalmazta, és ezek a, a gondolatokat valahogy mellékelni kellene a jelentéshez, vagy át kéne venni a jelentésbe ezeket a gondolatokat. A Gualtieri Brock jelentésbe be kellene venni a mi gondolatainkat. Egyébként az előadóknak ez a szándéka hiszen ők is úgy gondolják, hogy a jelentésben ne csak az szerepeljen, hogy egyetértünk-e az Európai Tanács javaslatával. Mindezt elővezetve Szeretném jelezni, hogy itt fennáll egy bizonyos kockázat, hiszen a gazdaság irányításhoz szükséges összes reform ról lehet, hogy az az általános elképzelés, hogy ezeknek tükröződniük kell az alkotmányban is. Másképp megfogalmazva, mint ahogy a korábbi vitában is ez már elhangzott, Nem csak arról van szó, hogy egy sor jó ajánlás, egy sor jó javaslat szerepel a gazdasági kormányzás, a gazdasági irányítás javaslatában. De azt is látjuk, hogy idővel újabb és újabb javaslatok merülnek föl, hiszen ezt láthatjuk a legutolsó tanácsülésen is. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági irányítás folyamatosan alakul. Sőt, egyre újabb javaslatok és intézkedések szerepelnek benne, hiszen az eddig meghozott intézkedések esetén kiderült, hogy nem elégségesek a gazdaság irányítás az stabilitásának a biztosításához. Viszont oda kell figyelnünk arra, hogy megkülönböztessük a gazdasági irányát, irányítási szabályozást és ennek a kormányzásnak, ennek az irányításnak az alkotmányi átültetését. Ezt azért mondom, mert szélesebb körű politikai konszenzust lehet elérni a gazdasági irányítás témájában, mint a szerződés reformja tekintetében. És nagyon veszélyes lehet, hogyha egy széleskörű szerződési reformmechanizmus indulna be, aminek nem, hogy nem lesz pozitív hozama, hanem folyamatosan blokkolni fogja azokat a gazdasági reformokat, amelyekre a szerződésen kívül, illetve a szerződés módosítástól függetlenül is megvan a lehetőség. Úgy gondolom, hogy az előadóknak, a jelentés készítőinek is ez a véleménye. Mindenesetre a szakbizottságunk véleményében a reform tekintetében ki kell hangsúlyoznunk, hogy a gazdasági irányítás komplex keretei közé próbáljuk ezt beilleszteni. Felosztott képviselő véleménye vagy állásfoglalása ugyanakkor azzal a veszélyen jár, hogy újabb és újabb szerződés reformokra lenne szükség. Elnök, köszönöm. Gyakorlatilag úgy szerveztük meg ezt a vitát, hogy először ugye meghallgattuk még az előadók előtt a képviselőket. Lehet, hogy az lenne célszerű, hogyha a vita végén adnák meg a szót a jelentés készítőjének, hogy ők zárják le a vitát, ezért azt szeretném kérdezni, hogy a többi képviselő közül van-e valaki, aki még szeretne hozzászólni a témához? Hefner képviselő. Ja, ich hatte bewusst... Igen. Tudatosan vártam ki, mert észszerűnek tűnt, hogy még nem született meg írásos tervezet, addig inkább a jelentéstevőket hallgassuk meg, hogy mert múlt hetekben ugye beszéltek több pontról is, de érdekelek, érzékelek különbséget a két jelentéstevő által vázoltak gondolatok között. Úgyhogy mielőtt megismételnénk a múlt heti vitát, aztán észre volna először meghallgatni a jelentéstevőket, és aztán jelentkezni egyenként szóra. E Köszönöm. Hát sajnos dolguk volt a jelentéstevőknek, ugyanebben a témában kellett megjelenniük egy másik ülésen, ezért nem tudtak itt lenni. Solc képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Én is hasonlóképpen látom, úgy gondolom, hogy az eddigi vita is rámutat arra, hogy az, amit a legutóbb megvitattunk, az ma is ellenmondásosnak tűnik. Tehát akkor nem sokkal jutottunk, ezért volna a helyén való, hogyha most jelentéstevőknek adnák meg a szót, mert ahogy követni tudom a dolgot, és ahogy mond úr levelét a szakszereti szövetség leveléből is kiolvasható, itt egy procedurális eljárás előtt állunk, amely előtt egy széleskörű társadalmi vitát kell tartanunk, hiszen az alap szerződés módosításáról van szó, és aztán erőteljesebben kell a pozíciónkat képviselni, hogy a megfelelő irányba vigyük aztán ezt a közvitát és annak az eredményét. Grazie. Köszönöm. Akkor átadom a szót a jelentés készítőjének. Először ki szeretne hozzászólni? Gualtieri úr, Brokkor? Önnél szó, Gualtieri úr. Köszönöm, elnök úr. Brock kolléga nevében is szeretnék elnézést kérni a Költségvetési Bizottság hívott meg minket, hogy vegyünk részt az ő vitájukon ebben a témában, és a napi rendhez képest hosszabb ideig tartott ez a vita, és ezért egyáltalán nem tudtuk hagyni az ülést. Lamász úr, úr éppen ugye hozzánk szólt, és úgy zárta le az ülést, ezért fizikailag nem volt meg a lehetőségünk rá, hogy elhagyjuk a termet. A hozzászólások egy részét hallottam, és ha nem is részletesen, de ö, arról is szereztem már információt, hogy milyen hozzászólások hangzottak el, mielőtt még meg tudtunk volna érkezni. Szeretném elővezetni, hogy a múlt héti események véleményem szerint bizonyítják, hogy igazunk volt, amikor megindítottuk ezt a vitát, és hangsúlyoztuk, hogy emögött a látszólag technikai téma mögött, hiszen úgy tűnik, mintha egy már folyó gyakorlathoz kellene hozzá igazítani az alapszerződést. Valójában sokkal többről van szó. Egy hatalmas fejleményről van szó, hiszen rendkívül sok politikai és gazdasági és intézményi Európai Uniós folyamat indult be, és gyakran előfordul, amikor a történelem fölgyorsul, hogy a negatív és pozitív elemek összekapcsolódnak, összekeverednek egymás között. És a kétféle elemek kombinációi többféle egyensúlyra vezethetnek. Személy szerint én pozitívnak tartom, hogy egy szorosabb gazdasági irány, irányítás felé történik elmozdulás, ugyanakkor aggódom, amikor olyan dokumentumokat olvasok, amelyeket nem is vontak vissza, bár hivatalosan be se nyújtottak, ami a múlt heti Európai Tanácsülés vita dokumentuma volt. Egy teljesen párhuzamos mechanizmusról szól ez a dokumentum az európai intézményekhez képest. A bizottságot egy ilyen elrostatta alakítja át, sőt szinte egy újfajta parlamenti közgyűlés alakítja át a megállapodásban résztvevő országok számára az Európai Parlament független vagy azon kívüli kis parlamentről volt szó. Tehát vannak mindenféle irányú trendek, és a szerződéssel kapcsolatos téma is tükrözi ezt a helyzetet. Nem akarom most elismételni azokat a témákat, amelyeket már múltkor elővezettem, azt akarom elmondani, hogy milyen aggájaink vannak, milyen a reális helyzet, Ezeket csak megerősítem, a kollégák nagyon jól tudják, hogy miről van szó. Ezekhez inkább csak hozzá szeretnék tenni néhány szigorúan alkotmányos ellenvetést. A különböző megközelítés, a különböző magyarázata az új szerződésmódosítási mondatnak, tehát a harmadik helyet a ne- első pontba való bevétele elvileg az Európai Unió kompetenciáit növeli, hát ö, részletesen el tudnám magyarázni egy más alkalommal, hogy véleményem szerint nem ez a helyzet, tehát ez nem növelni az unió kompetenciáit, vagyis kompatibilis az egyszerűsített eljárással, és ezzel egyetértek ebben a esetben. Egyébként egyetértek Guerrero képviselővel is a tekintetben, hogyha most új általános intézményi vitát indítanánk a Lisszaboni szerződésről, az nem igazán reális, hiszen sürgős döntéseket kell hozni. Mindez nem jelenti azt, hogy a döntések az Európai Intézményen kívül kellene, hogy megszülessenek. A versenytéma tekintetében szeretnék mindenkit felkérni arra, hogy a Lisszaboni Szerződő 130-as cikkét olvassák el, hiszen pontosan ezekre a témákra ad lehetőségeket, pontosan ilyen garanciákkal az intézményi szerz- szerkezeten belül, anélkül, hogy muszáj lenne külső megállapodást kötni, az Európai Unió struktúráján kívüli megállapodást. Vagyis megvan a lehetőség arra, hogy a 136-oson belül, vagy azon kívülinek tekintsük az ilyenfajta megállapodást, ez megközelítés és értelmezés kérdése. Tehát nekünk kell eldöntenünk, megvitatnunk, hogy hogyan lehet úgy módosítani az alapszerződést, hogy ez megerősítse a közösségi intézményeket, hiszen ez kell, hogy a célunk legyen, a célok lehetnek ambiciózusabbak, lehetnek reálisabbak, de minden esetre a mi célunk az kell, hogy legyen, hogy a, mivel itt egy érzéken kérdésről van szó, egy fokozottabb felelősség mellé állítsunk fel egy fokozottabb együttműködési szerkezetet is, hiszen az intézményi szerkezet alapját és jövőjét mindenképpen meg kell, hogy erősítsük. Elnök köszönöm, Brock képviselő. Néhány megjegyzést fűznék én is a dologhoz. Már a múlt hét vége óta nem két területtel, hanem három területtel kell foglalkoznunk, ugye a szerződés módosításáról és a jogalkotási javaslat a növekedés és stabilitási paktumhoz, illetve a pénteki tanácsi ülés óta a versenyképesi csomagról is szót kell ejtenünk. A három téma persze egymással össze is függ bizonyos tekintetben. A mi szakbizottságunk szempontjából a legkevésbé problematikus a stabilitás és növekedési paktum ügye, hiszen itt a szerződés világosan kimondja, hogyan szabályozzuk az intézmények hatáskörét, a parlament együttdöntési jogát is beleértve, ez nem egy izgalmas kérdés ilyen szempontból, itt csak a tartalmi dolgokról, úgymond csak a tartalmi dolgokról kell döntenünk. Azon a versenyképző csomag és a szerződés módosítása tekintetben még most sem, ma nem tudjuk, hogy intézményi keretek között hogy is néz ez majd ki, hisz ö, felmerült annak az igénye, hogy ez tisztán kormányközi módszertanban történjék. Ugyanakkor érezhető az a nyomás is, tehát hogy a márciusi ö, tanácsülésig, ha nem sikerült gyűlölre jutni, akkor nehézségek adódhatnak. És itt bizonyos kompromisszum készségre szükség van részünkről is. Nem vagyok teljesen bizonyos abban, hogy mi a helyzet a versenyképességi csomaggal. Az általam legismer, legjobban ismert országból, a hazámból származó anyag, ami voltak éppen nem is létezik, de mégis idézhetek belőle, szerint egy mondat áll benne, a nemzeti parlamentek képviselőit is meg kell hívni ebbe a folyamatba, hogy rendszeresen találkozzanak, és a versenyképességi folyamat erősítése tekintetében a nemzeti jogalkotó részéről is hozzáruljanak. A Európai Parlamentről szó sem esik ebben a Németországbeli anyagban, és ez egy kicsit a riasztó sengőt kell, hogy meg hogy harangot megkondítsa. És meg szeretném ismételni, hogy a szerződés módosítása szükségszerű, mert éppen ebben a tagállamban jogi, politikai szükségszerűsége van ennek a módosításnak, mármint Németországban, és ha ez a módosítás elbukna az alkotmánybíró, a Szövetségi Alkotmánybíróság előtt, az katasztrófát jelentene Ugyanakkor az egyetlen fegyverünk ebben a kérdésben a menetrend, ám a menetrend csak korlátosan felhasználható fegyver, mert március 27-en már katasztrofát jelentene, ezért a játékterünk elég kicsinke, ugyanakkor bizonyos felelősség, rá kell mutatnunk a többi intézmény felelősségére is, különösen ilyen anyagok olvasatán és lehet, hogy a parlament kicsit világosabb állásokat foglalhatna el a szerződés módosításnak a, az indokoltságát is aláhúzva, és azt is, hogy a kormány közi módszertan a versenyképességben való alkalmazása hogyan alakuljon, ám a 135-ös cikk első bekezdésében szerintem minden ott van, minden benne áll, ami a versenyképesség tekintetében a legalábbis az arra hajlandó koalícióját lehetővé tenni, és megindíthatná az úton. Én is tudom ugyanakkor, hogy az általam legjobban ismert országban néhány fontos ember is ezt a meggondolást követi, és központi helyen dolgoznak ezek az emberek, helyeken. Úgyhogy én ilyen értelemben tudom elképzelni ezt a jelentést Csinálunk egy jelentést, amiben igen áll. Más nem, sokkal több nem. Aztán egy második állásfoglalást, amely az egész csomagot ábrázolná, ám világosá tenni az első egy-két pontban, hogy világosságot akarunk e pontokban további tisztázást várunk, mielőtt a plenáris elé vinnénk a döntésre az ügyet. És ha a tanács nem tudja világosá vagy átláthatóvá tenni e pontokat, hát akkor nem tudom, mi történik. Ám ugye mindannyian félünk a március 27-i dátumtól, hogy lehet, hogy megszületik ez a tisztázás, és aztán egy olyan megfogalmazást kell találnunk, amire válaszol. És Gáltieri úr és én is folytattunk megbeszélést Trissi úrral, a másik állásfoglás szerzővel, meg a többiekkel is, Barózóval és Van Rompuy urakkal. Van Rompuy azt mondotta, hogy a, a végrehajtás során folyamatos párbeszédet tart fenn velünk, érti az aggodalmainkat, ám ért, nekünk is érteni kell, hogy hol vannak az ő politikai határai, mozgásterének határai, és a hármas bekezdés értelmezésében is kéri, hogy az, arra az ország is legyünk tekintettel, amelyet egyébként egyre kevésbé értek, és ahol a népszavazás ö, megoldása merült fel. el, ugye mi el akarjuk kerülni a, a népszavazásokat, egyszerűsített eljárásra törekszünk, és a március 27-i fenyegető dátumot látjuk. Tehát ezek a keretek között mozogva kell tovább folytatnunk a megbeszéléseket és az Európa Bizottság elnökének nyilatkozatát, Barózónak nyilatkozatát múlt héten a plenárisan jól értettem, úgy tűnik nála is hirtelen felléptek azok az aggályok, amelyeket érzékelünk. Nos, ha ez így van, akkor el tudunk indulni egy irányban. Nem az Európai Parlament, hanem inkább az Európai Bizottság kell, hogy helyreállítsa a, a, a kapcsolatokat, kormányközi módszertant is beleértve. A, számomra ez nem egy végleges pozíció, Gált úrral tovább kell egyeztetnünk, ma még beszélünk megint csak Trissi úrral, és aztán holnap újra leülünk, hogy egy tervezetet fogalmazzunk meg az, ezeknek a gondolatoknak a fényében, de egyre inkább úgy érzem, hogy ebbe az irányba kellene elmozdulnunk, nem kizárva semmit, ám ezt a jellegét fenntartva az anyagnak, amelyet vázoltam. Úgy látom, hogy senki nem kér már szót, de mégis Hefner képviselő. Ja, herzlichen Dank äh, den beiden. Köszönöm. Köszönöm mind a két jelentéstevő megfogalmazását, hogy egy köztes állapotot fogalmaztak meg. Mindannyian olyan helyzetben vagyunk, hogy pontosan nem látjuk, mely, mely célok felé indulhatunk el. Rövidre fogom ennek fényében is a mondandómat, de egyre nagyobb aggájjal figyelem a, a, annak a veszélyét, hogy az európai folyamatok visszalépésbe torkolhatnak, és ez nem csak az európai gondolat, hanem Európa demokratikus fejlődésében való visszalépés is lenne egy ilyen kudarc, és éppen a, az euró területén megfigyelhető problémák fényében a közösségi módszertan erősítését kell, hogy sürgessük, hogy azt megengedjük, hogy itt visszalépés történjen. Ezért kell a közös cél, közös erőfeszítés mozgasson bennünket, és a tanácsal való viszonyunkban úgy vélem, az általunk megírandó jelentés feladata, és a ház feladata, ezen belül meg főleg a mi szakbizottságunk feladata, hogy az Európai Parlament valóban az európai állampolgárok érdekét képviselje, ezt ki is fejezzük, a közösségi módszertant erősítsük, és az Európai Parlament erőteljes részvételét biztosítsuk e folyamatokban. Támogatom a Galtieri kollega által tett módosításokat a hármas bekezdés szövegét illetően, illetve az, hogy ezt az egyes bekezdésbe integráljuk, illetve az integráció súlyát jobban megjelenítsük, kidomborítsuk itt. Nem akarok a további részletekbe merülni e helyt, tehát az egész szakbizottság nevében azt hiszem, hogy, világ, hogy, hogy azt kérjük, követeljük a jelentéstevőkkel, hogy ne engedjünk e pontokon Európa szempontjából nagyon fontos, hogy európai szinten politikai vita és döntés szülessen a kérdésekben, ez a jövő szempontjából is meghatározó lesz. Ezt a témát most le kell, hogy zárjuk, mert még van egy másik fontos napirendi pontunk, és letelt a vitára szánt idő. Szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek. Úgy gondolom, hogy eléggé határozottan egy irányba mutatnak a bizottsági vélemények. Mindenesetre a 17-én a rendkívüli ülésünkön újra fogunk foglalkozni a témával. Reméljük, hogy addigra ez a képlékeny téma kezd majd már formát ölteni. 14, sì, chiedo scusa. Elnézést, 14-e, mondja az elnök. Elnézést, véletlenül mondtam 17-e, 14-én fogunk legközelebb találkozni, rendkívüli ülésünk lesz, és pontosan ez lesz a témánk Strasbourgban, ez lesz napirenden, úgyhogy még egyszer helyesbítek, kérem, hogy senki ne tévedjen, jegyezze meg, hogy február 14-én folytatjuk a vitát erről a témáról. Át is térünk az ötös napirendi pontra. A javaslat az Európai Parlament képviselőjének közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 76. szeptember 20. okmány módosítására. Ahogy mindenki tudja, Cambridge-ben volt egy szeminárium, ahol néhány szakértő, matematika professzor megvizsgálta, hogy hogyan lehet egy automatikus rendszert kialakítani a parlamenti helyek kiosztása tekintetében. Grimmer professzor itt van köztünk, szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött, és üdvözlöm az egész szakbizottság nevében. Ő képviseli a többi kilenc matematika professzort és docenset, akik részt vettek ezen a bizonyos szemináriumon Cambridgeben. ben nem tudom, hogy DAF képviselő szeretné -e bevezetni a témát, vagy pedig adja meg Grimet professzor úrnak azon a szót. daf Nem. Azt hiszem, jobb lenne, ha Grimit professzor szólna először, és majd utána szeretnék szólni. Köszönöm. Öné a szó, Grimet professzor úr. Thank you, Mr. President. For... Köszönöm, elnök úr, hogy meghívtak ma ö, önökhöz. Matematikusként nagy megtiszteltetése számomra. Először is el szeretném mondani a szakbizottság tagjának, hogy ahhoz vagyok inkább szokva, hogy a diákjaimhoz szóljak, nem a képviselőkhöz, és kérem, hogy ráncigáljanak vissza a reál, realitások talajára, hogyha esetleg félrecsúsznék az úton. Ö, a múlt hét végén a bizottság meghívására Cambridge-ben találkozott néhány matematikus, és két napon keresztül beszéltek arról, hogy hogyan lehetne elosztani a mandátumokat a tagállamok között az Európai Parlamentben. Ideglenesen azt találtuk, és ezt azt hiszem megkapták önök is, önök előtt vannak olyan oldalak, amelyek ahhoz az anyaghoz kapcsolódnak, amelyet itt kivetítve is láthatnak. Egy kicsit nehezen látható, de talán ö, majd mutogatni fogok. Jeffrey Kremet vagyok, matematikai és statisztikai professzor vagyok a Cambridge Egyetemen. Matematikusok készítették ezt a jelentést. Szeretnék néhány szót szólni a matematikusokról. Próbálnak logikusan gondolkodni, dedo- dedaktikus... De- de- um, deduktív módon, elveket alkalmazva. Ezek ideglenes ajánlások. Valószínűleg nem fog változni az, amit most látnak, de a végleges jelentés még nem készült el, addig nem is fog, amíg jóvá nem hagyják. Több matematikus is jelen volt, mert kiemelkedő szakemberek ezen a téren különböző országokat képviselnek, egyetemeket, és az Ebedeeni Egyetem egyik munkatársa látott el minket tanácssal. Nagyon sokan voltak a szakbizottság képviselői között is, és nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik eljöttek hozzánk, és segítettek nekünk olyan témákban, ahol erre szükség volt. Köszönöm szépen! Nos, Nyilván megpróbáljuk megtenni azt, amit kérnek tőlünk. Amit nem kérnek tőlünk, azt nem próbáljuk megoldani. Úgyhogy a jelentésünkben és az ajánlásainkban rövidek próbáltunk lenni, és megpróbáltunk tájékoztatás alapján eljárni. Ha másfajta tájékoztatást kívánnak nekünk adni, ezt is megpróbáljuk megtenni, de mi egyenőre arra korlátoztuk magunkat, amelyeket a szakbizottságuk jelentés készítője rendelkezésünkre bocsátott. Emlékeztetni szeretnék az előadó egy anyagára, néhány héttel ezelőtt született ez, amelyben azt fogalmazta meg, hogy az ülés célja az volt, hogy megvitassuk, és ha lehet, javasoljunk egy matematikai képletet, tehát matematikai képletet a parlament mandátumainak újraelosztására, ami a kulcs szavakat illeti. Átláthatónak kell lenni ennek a képletnek, nem föltétlenül a politikusoknak és a matematikusoknak, hanem meg kell tudnunk magyarázni ezt az embereknek is, és meg kell tudni érteniük. Fentarthatónak kell lenni. Ez nagyon fontos alapfeltétel mert nem ki kell, hogy bírjon bizonyos változásokat az Európai Unión belül az elkövetkezendő évek során. A célja a reformnak az, hogy a különböző barteleket ki lehessen zárni, és szembe tudjon nézni azon változtásokkal, amelyek a migráció, a demográfiai változások miatt várhatóak, és persze az új tagállamok csatlakozása is előidézhet. Nos, ami a korlátokat illeti. A jelentésbe bevettük a következő korlátokat. Először is a parlament mérete nem lépheti túl a 751 képviselőt. Nyilván nem kell 751-nek lennie pontosan, lehet 750 is, 520 is, de nyilván jó pára meglepődnének, hogyha nem 751-hez közelítene ez a szám, vagy lenne az. Minimum hat mandátummal kell rendelkeznie minden tagállamnak, kevesebb nem lehet. Tehát hat parlamenti képviselővel kell rendelkezni minden tagállamnak. De nem rendelkezhet 96-nál többel sem. Tehát van alsó és felső határ. Aztán logiku, logikára van szükség, nevezetesen egyetlen egy kis államnak sem lehet több mandátuma, mint egy nagy, tár, nagy államnak. Aztán az úgynevezett degresszív arányosság elvét kell tiszteletben tartanunk. Úgyhogy nagyon sokat vitatkoztunk arról, hogy hogyan is értelmezzük ezt a degresszív arányosságot, is. A 2007-es jelentésből idéznék Lamazur és Severin urakat, amikor is arról írnak, hogy hogyan is nézzen ki az unió, elvekről beszélnek, és azt mondják, hogy ebben a kontextusban hogyan is tovább. Az ideális megoldás az lenne, hogyha valamilyen matematikai képletben egyeznénk meg a degresszív arányosságról, és ez a jövőbeli bővítések, módosítások, demográfiai helyzetkép viharában is mód, mód, változtathatatlan maradna, és egyáltalán nem vitatná senki. Aztán egy javaslattal is éltek, nevezetesen, hogy egy népesebb állam minden egyes tagja több, képvis, több állampolgárt képvisel, mint egy kevésbé népes államé. Úgyhogy aztán minél nagyobb az állam, annál nagyobb számot kell kapnunk az osztás következtében. Nos, ezzel az értelmezéssel van egy kis probléma. Ezt először meg kellene vitatnunk, mielőtt rátérnék a jelentésünk ajánlásaira. Hogyha megpróbáljuk a különböző módszereket megvizsgálni a mandátumok elosztásával, látni fogjuk, hogy két lépés ben tehetjük ezt meg. Az egyik az, hogy különböző elveket állapítsunk meg, és aztán egy számot egy másikkal elosztjuk, és így egy gyakorlatilag elvile, elvi elosztáshoz jutunk. Tehát ez csak részleges lehet. Az Egyesült Királyságnak nem lehet 69,3 tagja, tehát nem lehetnek törtek ebben, ezt a jelentéskészítő elmondta nekünk. Úgyhogy a 69,3-et kerekíteni kell. Úgyhogy gyakorlatilag a törteket egész számokkal kell kerekíteni. Ezt ugye többféleképpen lehet tenni. A kerekítés kérdése Például az Egyesült Államok vonatkozásában, amikor az államok közötti mandátumok elosztásáról van szó, a szenátusban megint csak felfező, felvetődik, főleg a képviselőházban. Úgyhogy folyik erről a vita, és ennek következményeiről, erre majd később szeretnék kitérni. A sajnálatos és váratlan következménye a Lamazó Severin jelentésnek az, hogy amikor az ember kerekít, akkor megsérti ezt az elvet. És ezt tapasztalhatjuk nagyon sok elképzelhető esetben. Úgyhogy erre majd később szeretnék példákkal kitérni. Gyakorlatilag matematikai szempontból nyilván elvi alapú döntéseket keresünk, és aztán azt mondják nekünk, hogy ne legyenek olyan helyzetek, amelyek bartelhez, politikai bartelhez vezetnek. Nos, ezzel kapcsolatban van egy kis probléma. Nevezetesen vannak elméleti Európai Uniók, elméleti házméretek, amelyekkel kapcsolatban nincsen olyan megoldás, amely a degresszív arányosság elvét kielégíti. Ez nem azt jelenti, hogy a jelenlegi vagy a következő Európa esetében nem találjuk meg ezt a megoldást. Van azonban egy javaslatunk, amelyel kapcsolatban azt reméljük, hogy pozitívnak találják. Van egy kis fluktuációja ennek az értelmezésnek, nevezetesen az az arány, amit itt kiszámolunk, hogy a lakosságot osztjuk a mandátumokkal, kiváltásra kerül egy elméleti arányra, mielőtt még a kerekítés történik. Tehát öt kis szót javasoltunk kiegészítésképpen az úr javaslathoz, hogy mielőtt még teljes egész számra kerekítenénk őket, kell, hogy kielégítsék a degresszív arányosság elvét. És nagyon reméljük, hogy a jogászoknak is tetszeni fog ez, mert ugye a jog az aprócska módosításokat lehetővé tesz, legalábbis a megfogalmazás terén elnézést most tanárként szólok önökhöz, hogyha elfogadják ezt a feltételezést, könnyebb az élet a matematikusoknak, mert szinte minden egyes rendszerben, amelyeket megvizsgáltunk, hogy megpróbáljunk válaszolni a kérdésre, a Cambridge-i javaslatnak megfelelnek, de elfben a Lamaszúr Severin értelmezést viszont nem. Úgyhogy egy kis vitát szítva el szeretném mondani, hogy egyik definíció sem erőteljesebb, mint a másik, úgyhogy nem beszélhetünk abban az értelemben, ebben az értelemben gyengébb vagy erősebb érvelésről. Nos, mi a helyzet a pirossal? Néha ez különböző dolgokat jelent, itt viszont veszélyt. Miért túl nagy az elvárás ezzel kapcsolatban? Nos, ugye a, a, a maga a parlament végül is egy adott épületben található. És a probléma azért vetődik fel, nevezetesen olyan helyzetekben, mint a jelenlegiben, amikor vannak olyan tagállamok, ahol a lakosság száma hasonló. Erre majd a későbbiekben visszatérek, hogyha valaki szeretné. Tehát itt van az a három jelző, amit felhasználtunk. A javaslat tehát fenntartható akar lenni, átlátható és nem részrehajló fenntarthatónak kell lennie, mert ki kell állnia az Európai Unió architektúrájának változási próbáit rövid és hosszú távon. Átláthatónak, egyszerű és értelmes magyarázatokkal kell tudni illetni, és <clears throat> nem szabad részehajlónak lenni a politikai szempontból. Biztosítatom önöket, hogy a matematikusok tényleg matematikusok voltak, és teljes mértékben ö, részehallás mentesek a politika vonatkozásában. Na, voltak azért határok, amelyek meghatározták ennek a rendszernek a kialakítását. Nyilván önök is tudják, hogy nagyon sok megoldása van ennek a problémának, de minden problémának vannak határai. Úgyhogy annak érdekében, hogy tovább léphessünk, a jelenlegi Európai Unióról kell megfigyeléseket eszközölnünk, illetve a fenntarthatóság vonatkozásában. Jelenleg 27 tagállamban, a legkisebbnek kb. 400 ezer a lakossága, a legnagyobbnak gyakorlatilag 80 millió körül. Nagy a különbség. A jövőbeli bővítése kapcsolatban hát én nem tudok mit mondani, de nyilván lesz több kis állam, és lesznek nagyobbak is. Lesz migráció, és lesznek demográfiai változások hiszen már ma is ezt tapasztaljuk, és tapasztaltuk tavaly is, és a továbbiakban is ez így lesz. Úgyhogy bármiféle szám, amelyre utalni fogok majd a továbbiakban, az Eurostat adatait tartalmazza a jelenlegi helyzetre vonatkozóan. Végezetül, hogyha valamilyen dobozt feltételezünk, ebbe számokat teszünk, és amik aztán majd kijönnek, az Eurostat weboldalán megtalálhatók. Tehát a javaslatunk az, hogy egyfajta rendszert vegyünk, amit B plusz propnak nevezünk, B alap plusz propnak nevezünk. Úgy jutottunk el ide, hogy a különböző jelzőket figyelembe vettük, a korlátokat, illetve a jelenleg és a jövőbeli építkezését az Európai Uniónak. Úgy gondoljuk, hogy eléggé robosztus, átlátható rendszert sikerült kialakítanunk a tagállamok közötti mandátum elosztásra. A Vész plus Prop felosztás először is állandó mandátumot ad minden egyes tagállamnak. Ezt nevezzük alapnak. Itt B-vel jelöltük, Tehát a B minden egyes tagállamot megillet, az 27-szer B, B, de hát lesz olyan helyzet, ahol nem lesz elég mandátum, és azt javasoljuk, hogy ezeket osszuk fel arányosan a tagállamok lakosainak tükrében. De hát az helyzet nem olyan egyszerű, mert vannak bizonyos korlátjaink a maximális, minimális számok vonatkozásában, illetve az épület maga is ö, megköti a kezünket. Úgyhogy egy algoritmusra van szükségünk, hogy ezeket kielégítsük. Általában azt a módszert szeretjük, hogy egy úgynevezett osztó technikát használunk fel. Először is van egy D, amivel osztunk, és ne felejtsük el, hogy már a B-t 27-tel megszoroztuk, de maradt néhány mandátumunk. Tehát az osztó a képviselőkkénti bizonyos lakos számot képviseli. Tehát a D osztó esetében van egy P lakosság, ez lehet ugye tört szám is végül is, Gyakorlatilag ezzel a számmal dolgozunk, a P per D, de mivel ez tört, és tört tagjai nem lehetnek az Európai Parlamentnek, ezért egész számra kell kerekíteni. Úgyhogy meg kell beszélnünk, hogy hogyan. Most a P per D-ről beszélünk, amit a ö, szögletes zárójában található. Tehát gyakorlatilag ott van a B plusz P per D Ugye 96 a maximális, akkor ezzel ki kell váltanunk ezt a számot. Ez a rendszer tehát úgy osztja ki a mandátumokat a különböző államoknak, hogy B állandó, a D az egy olyan tényező, amit meg kell határozni, és nem tudjuk, hogy összesen mennyi lesz. Úgyhogy most ezzel a D-vel játszadozhatunk egészen addig, amíg a parlament összképviselői rétszáma meg nem felel az előzetesen meghatározott számnak, vagyis jelenleg 751-nek. Tehát ez az az általános struktúra, ami szerintünk meg elégendően robosztus és átlátható is. Bár erre nincsen most felhatalmazásunk, de tekinthetjük úgy is, hogy különböző, külön, megkülönböztetjük az államot és az állampolgárt az állam kap bizonyos mandátumot, és a fennmaradó mandátumokat pedig az állampolgárságnak megfelelően osztjuk fel. Úgyhogy, bár nem volt feladatunk, érzékeljük azt a problematikát, hogy így lehetne fair módon elosztani a mandátumokat az Európai Parlamenten belül. És úgy gondoljuk, könnyen lehet átláthatóvá tenni, és bebizonyítani azt, hogy ez eléggé fair lenne az Európai Uniós állampolgárok számára. Persze vannak itt számok, főleg a B és a kerekítés vonatkozásában. Úgyhogy talán obszkűrnek tűnnek az okok önöknek, de talán először rámutatnék arra, hogy mit javaslunk. Gyakorlatilag ötnek javasoljuk a B-t, és azt, hogy a kerekítés felfelé történjen. Tehát, hogyha bármiféle törtszámot kapunk, azt felfelé kerekítsük. Mivel minden egyes államnak több a lakossága, mint nulla, mert különben nem kéne képviselő, mindig pozitív ö, törtszámot kap, és legalább egyre kerekítjük mindig. Úgyhogy a két szabály együttesen hatot tesz ki minimálisan, mint mandátumszámot, és a jelenlegi helyzetben is nagyon sok ö, kis államban, azt hiszem háromban is tényleg hat a mandátumok száma. Tehát két dolgot határoztunk e meg. Először is, ugye megbeszéltük, hogy hogyan közelítsük meg a kérdést, és azt mondtam, hogy majd visszatérek erre később, hogy hogyan is jutottunk erre a módszerre, majd a teljes jelentés ezt tartalmazni fogja. Tehát megállapítottunk egy bázist, és aztán hogy miért kisebb, miért nagyobb. Ugye háromféleképpen lehet kerekíteni lefele, a legközelebbi integrált számhoz, az 5,1 az 5-höz, az 5,9 a 6-hoz, tehát ezt el kell dönteni. Tehát néha, nagyon ritkán fordul ez elő, hogy 5,5-öt kapunk, úgyhogy itt már el kell dönteni, hogy felfele vagy lefele, és aztán fölfele tehát hogy mindent fölfele kerekítünk. Tehát háromszor három lehetőségünk van. A kisebb B az mindig a nagyobb országoknak kedvez, mert több mandátumot kell elosztani, ott ugye nagyobb a lakosságszám, több ki a mandátum. A nagyobb B a kisebb ö, államoknak kedvez, Na most, ami a kerekítést illeti. Általánosan elfogadott tény, és ezt ugye, ha e- alaposabban elemezzük, ezt megerősíthetjük, hogy a lefele kerekítés a nagyobb államoknak kedvez, a felfele kerekítés a kisebbeknek. Gondolják csak meg, ha egy állam mondjuk 60,1 képviselőt kap, és 60-at kap, akkor az arány megváltozik de ha 6,1-et és 6-ra lekerekítik, akkor az sokkal nagyobb az arány. Úgyhogy a lefelé kerekítés a kisebbeknek nem jó, de a nagyobbaknak jobb. A felfelé kerekítés viszont a kisebbeknek jó. Na most, hogyha a legközelebbi egész számhoz köre, köre, keze, kerekítünk, akkor mi a helyzet? Itt a Cambridge-i kompromisszum, tehát a matematikusok számára gyorsan szeretnék erre kitérni. Csak emlékeztető, hogy matematikusok vagyunk. Három paraméterről van szó, a minimális mandátum államonként, a maximális és a parlament mérete. Itt a képlet, vegyünk egy P ö, állampolgárszámú államot, ö, akkor ezt osztjuk, egész számítesszük és hozzáadjuk a bázishoz. Ez az állami mandátum kiosztás de ha M-nél több, akkor egy kisebb számot kell venni. Ez most 96. Tehát az I nevű állam az SI-t kapja, ott lesz a szigma SI, vagyis a parlament összlétszáma, ez nem biztos, hogy jó. Tehát akkor ott kell a D még, egészen addig, amíg meg nem ö, kapjuk a szükséges ö, képviselő létszámot. Nos, a javaslat itt a kis M, a nagy M és a parlament mérete. A javaslat az, hogy a B5 legyen és felfelé kerekítsünk. Úgy gondolom, mindenki előtt vannak táblázatok, amelyeket kiosztottunk egy Word dokumentumban, amit Cambridge-i kompromisszumnak neveztünk. A szakbizottság fejlécén található mindez, és itt könnyebben el tudják olvasni, mert nagyobbak a betűk. Csak azt szeretném elmagyarázni, hogy hogyan is struktúrálódik ez az egész. Nagyon sok információ van benne, hogy először is tudni kell, hogy az ember hol mászkáljon. Balra lent az államok csökkenő ö, lélekszámban aztán jön a lélekszám, a legutóbbi statisztikai adatok szerint az Eurostat weboldaláról. A következő oszlopban található a kiszámolás. Mindenki ötöt kap, mint alapot, minden állam. Tudjuk az osztót, mert ugye el, el, ne, kiszámoltuk ezt. 819 ezer, ez az az osztó, ami a megfelelő létszámot adja a parlamentben. Aztán a bázis melletti oszlopban a lakosság osztva ezzel az osztóval, ez az elvi mandátumkiosztás a bázison túl. Tegyük Magyarországot például a közepén. Magyarország ötöt kap a bázisból, plusz 12,2-t, azért mert ennyi a lakossága, ez 17,2, ez 18-ra kerekítjük föl. Málta 5 kap a bázisban, fél mandátumot a lakossága miatt, és ezt 6-ra kerekítjük. A tetején található a legnagyobb állam, 105-re kerekítjük föl, és 96 lesz a mandátumok száma. Na most mi a helyzet a degresszív arányossággal? Ez a két oszlop tartalmazza az adatokat. Az első oszlopot a kerekítés nélkül számoltuk, a második oszlopot kerekítéssel. Az első oszlop tehát a lakosság osztva a, ö, azzal a ö, tört mandátummal, amit minden állam kap, és hogyha lefele nézzük, gyakorlatilag a képlet működéséből következően csökkenő számokat láthatunk, ahogy csökken az államok lakosainak száma. Ez mindig így lesz, de aztán kerekítünk. És persze kell, hogy kerekítsünk, <laughs> ugye ez az emberi tényező, nem matematikai tényező, amikor kerekítünk, akkor ha megvizsgáljuk ezt az arányt, az összes mandátumok számával, az egész számokkal, nem pedig a ö, törtekkel, akkor ugye a, a Lamazúr féle degresszív arányosságot két helyen is megsértjük. Az első ez a szürke terület a, a tetején, ez ugye ott fordul elő, ahol hasonlóak a lakos számok. Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság lakossága 60 millió körül van, akkor úgy kerekítünk, hogy Franciaország esetében például túl kicsi az arány az Egyesült Királyság és Olaszországhoz képest. Ezt látjuk, hogy miért. Azért, mert Franciaország 79,02-t kap a kerekítés nélkül, és ezt 80-ra kerekítjük, és gyakorlatilag ezért borul fel az egyensúly. Ugye a 79,02 esetében nem kell túlságosan nagyon reag, túlreagálnunk ezt a dolgot, de ott van például Portugália, hol 12,99, ezt 13-ra kerekítjük, úgyhogy túl sok előnye nincs. Franciaország esetében viszont igen. Ezt az e Eurostat adatai alapján készítettük. Nyilván a jövő évben már más lesz a helyzet. Vagyok nézzük a Lavasz úr Severin féle degresszív ö, arányosságot, ö, ugye ami bill, felborul. Tudnánk egy olyan algoritmussal élni, ami megfelel ennek, mert matematikusok vagyunk. De ez nem lenne átlátható. Úgyhogy ezért valamilyen árat kell fizetni. Úgyhogy nem tudjuk, hogy az alkotmányos szakbizottság elfogadná-e azt, hogy legyen inkább átlátható képlet, könnyebben megmagyarázható lenne, még akkor is, hogyha kerekítés történik, akkor lesz aprócska probléma a degresszív arányosság definíciójával, de hát ez még ugye nem törvény, ha jól tudom. Csatlakozás. Ez a 28 államos táblázat, ez ugyanaz, mint az előző, de Horvátországgal bővülve, a 21. sorban. Mert ugye Horvátország 11 mandátumot kap, hát ennek valahonnan elő kell kerülni ennek a 11 mandátumnak. Izland is talán csatlakozik. Izland ország. 6 mandátumot kap, de hát ezt is valahonnan elő kell teremteni. Elnök úr, azt hiszem, hogy itt talán köszönettel kell fordulnom a hallgatósághoz, mert nyilván vannak kérdések, amelyek felmerülnek, szívesen mélyülnék ezekbe bele. Aztán az egyik az, hogy mi történik a jogalkotói időszakban, a másik kérdés, hogy hogy kerültünk ehhez a képlethez, mi az, amit még figyelembe vehetnénk. Röviden kitérhetnénk erre is, illetve arra is, hogy hogy került az ötös ide ebbe a kérdésbe, és hogy döntöttünk úgy, hogy, miért döntöttünk úgy, hogy felfelé kerekítünk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, professzor úr, köszönöm az elvégzett munkát, és hogy ilyen jól bemutatta nekünk a munkának az eredményeit. Persze a következő választási időszakban majd ezt még meg kell, hogy emészük. DAF kollégája szó. Um, Elnök úr, mindenek előtt köszönet illeti Grimmett professzor urat, teljes szívünkből még hozzá, mert nagyon gyakorlati jellegű, tényleges segítséget nyújtott. A frakció illetve a Cambridge csoportnak is vezető szerepet. adott, és a szimpózium elnöki tisztét is ellátta, megszervezve annak munkáját. A kitűzött célnak mindig része volt, hogy a matematikusok tanácskozása eredményeképpen valamiképpen dűlőre jussunk. E problémával kapcsolatban meglehetősen nagy terjedelmű publikációk születtek, és a tudósok véleménye és széttartónak mutatkozott. Nem talált korábban nem volt megegyezés arról, hogy mi van a legalkalmasabb módszertan. Számomra nagyon élvezetes volt egyébként maga az eszmecsere is, már amennyire értettem. És a... Ez volt az első alkalom, hogy matematikusokat hallgathattam, mióta eljöhettem az iskolából, ami elég régen volt, és nagyban hozzájárult ez az eszmecsere az, hogy a matematikát még felé még nagyobb tisztelettel forduljak. Két fontos dolgot ragadhatok meg. Egyrészt az, hogy matematikai képletévén lehet rendezni ezt a kérdést, tehát erre van mód. Másrészt, hogy a Lamassur Severin képletet vagy megfogalmazást módosítani lehet. És erre van is mód, hisz ez még nem öltött törvény jelleget, tehát nem végleges. Az 1976-os törvény módosításával megoldható volna a probléma. A bázis propap megközelítés, base propap megközelítés szerintem helyén való, ahogy a matematikus is mondotta, ez a nemzetközi jog elvének a minősített állam, súlyozott államok számolásával egyezteti össze, és ez összeegyezteti ugyanakkor a demokratikus a demokrácia elvével is, amely az egy ember egy szavazat elvén nyugszik, tehát a két elv egymással kibékíthető, összeegyeztethető. A felfelé való kerekítés olyan döntés, amely a degresszív arányosság gondolatából adódik, és a, a magyarán a kisebb államoknak kedvez. Végső sorom. Úgy vélem fontos, hogy emlékezzünk arra is, hogy annak idején a szakbizottság miért keresett, miért igyekezett matematikai képlet formájában megalapodásra jutni? Hát azért, mert szerintünk méltányosabb volna, mint a jelenlegi mandátumfelosztás, amely politikai alkuk, méghozzá nem éppen ö, dicsőséges alkuk eredménye volt a kormányközi konferencián, és fontosnak tartom, hogy egyrészt méltányosabbak legyünk, másrészt átláthatóbb legyen ez a felosztás, és én értelemben a Cambridge-i képlet megfelel, hisze két célt kielégíti. Még egy utolsó gondolat. A jelenleg az, az az e ajánlomra egy alap szerint, tehát az 5 ről 6-ra felkerített elv szerint kiosztott helyek száma 25%-át adja a teljes mandátumkörnek. A bővítés révén azonban döntésre lesz szükség, hogy vajon ezt a széleskörű arányt alkalmazzuk-e. És ha a politikai döntés születik arról, hogy ezt fenntartjuk, és szerintem ez lenne a helyes, akkor a jövőben szükséges lesz 5-ről 4-re csökkenteni az alapot, ha pedig 32 tagállamunk lenne, akkor a bázis számot ötre kéne csökkentenünk, 38 állam esetében pedig háromra. Ha meg úgy döntenénk, hogy ezt a matematikai képletet a tanácsavoló tárgyalás alapjának tekintjük, Persze akkor nem rajtunk, csak rajtunk áll a döntés, mi csak javasolhatjuk. A tanácssal való tárgyalás vinni ezt, ami persze bizony roppant érdekes lesz. És arról is gondoskodnunk kellene, hogy legyen egy olyan eljárás, mely révén stabilizálhat stabilizálható rendszer akkor is, hogyha az EU növekszik, tehát a tagállamok száma növekszik. Érdeklődéssel várom tehát az első reakciókat a javaslatra vonatkozóan. Grimmett professzor egy, egy végleges jelentést elkészít majd néhány héten belül, amelyet aztán majd részletesebben tudunk tanulmányozni és ennek a vitának, meg annak a jelentésnek az alapján jelentéstevőként folytathatjuk majd a következő ülésen az eszmecserét, és eldöntjük végül is, milyen, melyik módszertan mellett törjünk láncsát. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Andrew Duffnak, és természetesen Grimet professzor úrnak is, hogy bemutatta a matematikusok szimpoziumának az eredményeit. Üdvözlöm ezeket az eredményeket. Már csak azért is, mert úgy gondolom, hogy ez a megoldás megfelel az elvárásoknak, amiből kiindultunk, tartós, pártatlan és átlátható. Az egyetlen elvárás, ami nem igazán teljesül, egy olyan elvárás, ami igazából alapvetően tudományos elvárás, és eléggé kétséges, vagyis a degresszív arányossági elvről van szó, ami Severin Lamassur féle jelentésben szerepelt. Hát ez inkább egy olyan téma, amiről a szakirodalom alapján azt mondhatjuk, hogy nem túl megalapozott. Ha jól értettem, akkor a fix prop módszert választották, vagyis van egy bizonyos fix alap, ami bizonyítja, vagy biztosítja az egyenjogúságot az országok között, és egy bizonyos arányos rész is lesz. Vagyis a lehető leginkább arányos módszert választották ki a degresszív arányosságon belül. Tehát a lehető legnagyobb arányosság, ami ugyanakkor egy ötös és nem egy hatos alaphoz kapcsolódik, ez korrekt, és a fölfelé kerekítés az inkább helyreállítja a kisebb, illetve közepes méretű országok arányosságát, legalábbis én így értettem. Na, számomra mindez meggyőző volt. Az egyetlen kételjem, már csak azért is, mert kétségtelenül politikai következményei lesznek ennek a döntésnek. Ugye miért pont őt, miért nem halt ez az alap? hiszen az ötös kiválasztása az még inkább hangsúlyozza az újraelosztást a történelmi helyzethez képest, és ugye ennek egyetemen politikai hatásai lehetnek itt a parlamentben, és a tanácsban is természetesen. Mindezt előre bocsátva elmondanám, hogy összességében hiszen már eleve is a fix prop számomra egyetlen racionális megoldást támogattam, hiszen ennek van egy objektív logikája kizárólag. Úgy gondolom, hogy a kompromisszum nagyon pozitív, és remélem, hogy az észszerű indoklás érvényt fog szerezni itt a parlamentben, és a tanácsa szemben megfelelő eszköz lesz a kezünkben, tehát tartós, átlátható és arányos. Elnök, köszönöm szépen Gualtieri képviselő, Hefner képviselője a szó. Ja, von mir ganz Köszönöm én is. Nagyon hálásan fordulok Grömit professzorhoz, meg a többi matematikushoz, meg különösen Andrew Duffhoz e kezdeményezésért, hiszen ö, teljesen nyilvánvaló, és hogy is lehetne másképp, hogy itt egy világos matematikai lehetőséget kell megragadnunk a degresszív arányosság elvei mentén, méghozzá jobban érvényesítve azt, mintha egy politikai kupec alkú eredményéhez ragaszkodnánk. Hosszú távon tehát mindenképpen helyén való, hogy egy ilyen formulát találjunk, amely átlátható, végrehajtható, reális, és az önkényesség minden látszatát is elkerüli. Lenne aztán eh, mindezek után néhány kérdésem. Ha jól tettem, ezek feltételére most van lehetőség. A, a matematikai képletet a megfelelő politikai keretek között alkalmaznánk, tehát a hatos, az az 5 plusz 1, 5 plusz 1-es alap, bázis alapján melyet a lakosság szám figyelmevételé vette a hatos számot, és a keretszám, a sarokszámokat politikai ö, keretként tekintették, szerintem ez észszerű is, ez a politikai keret. Ugyanakkor egy dolgot egyáltalán nem értek. Egy olyan osztót választottak, amely lehetővé teszi, hogy minden tagállam esetében ugyanazon eljárás alkalmazásával a degresszív arányosság elve mentén tükrözve a lakosság arányokat a parlamenti képviseleteket meghatározzák, itt világos a helyzet, ha pedig ilyen köztes számadat van, akkor elv, az elv az, hogy felfelé kerekítenek, erről lehet persze politikai vitatkozni, itt a kis államokat erősíti ez, amit egyébként észszerűnek tartok. Egy dolgot nem értek. Egy esetet Németország esetében nem felkerekítettek, hanem kilenc teljes számmal lekerekítették. Ez teljesen értetlen számomra. Nem is tudom, hogy lehetne politikailag ezt eh, képviselni egyáltalán a választók előtt, meg a, meg a alkotmánybíróságunk előtt, már német alkotmánybíróság előtt. Nem vagyok matematikus, de annyi számtalant azért én is tudok, én is értek, hogy, hogyha ezt a két alapszámot elfogadjuk, hat le, és a 96 fent, akkor a felső szinten a 105-ről leszorítják 96-at, tehát minden esetben ezáltal felfelé kerekítenek 1,2-vel, 1,96-tal akár egyik esetben. A hát teljes rendben is van, ez az, ám egy esetben kerekítenek le, és nem 0, valamennyivel, hanem 6 teljes helyjel. Ez pedig pont Németország tekintetében, és szerintem ez egy politikai önkény alapján választott szám. És ezt őszintén mondom, e véleményemet el. Nekem tudnék, kifejezett érdekem az, hogy az, amit itt, amiről megállapodunk, az elfogadható legyen hazámban is. Ez a matematikai eredmény meg semmiképp sem lesz elfogadható, ezt biztosan mondhatom. Úgyhogy ezért kérem őket, sőt, sarkalom arra, hogy számoljuk ezt újra, hogy ezeket az osztókat úgy alkalmazzuk, hogy akár legyenek egy kicsit kisebbek, és minden, de ugyanakkor megengedjék, hogy minden esetben ugyanazt az elvet alkalmazzuk. Tehát mind a 26, az nem egy, hogy minden 26 tagállamban felfelé kerekítünk, hogy a 96-hoz érkezzünk, de ez ne kelljen egész, szám, egész számokkal csökkenteni egy tagállamnak a helyét. Köszönöm. Fox képviselője szó. Uh, thank you, Chairman. Can I start... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék Andrewnak köszönetet mondani, hogy beterjesztette ezt a jelentést. Bizonyára emlékszik ő is rá, hogy amikor korábban beszéltünk ezekről a választási képletekről, nem nagyon örültem ennek. De végül is a matematikai képlet bevezetése talán a legértelmesebb javaslat. Köszönet Grimmett professzor úrnak ezért a rendkívül világos magyarázatért. Úgy tűnik számomra, hogy az a képlet, amit sikerült találniuk, tényleg átlátható, egy világos, és olyas valami, amit el is lehet magyarázni a választóknak. Úgyhogy szerintem ez előny. Ezen kívül, ahogy Andrew is elmondta, véget vet a lókupeckedésnek, ami minden egyes ilyen alkalommal felvetődik. Elfogadom Andrew érvelését ott is, hogy tényleg a bázis számmal meg kell birkoznunk a képleten belül. Mert ehhez ugye szerződés módosításra van szükség, ez pedig nehéz lesz, de erre majd egy kicsit később térnék ki. Ezért úgy gondolom, hogy a képlet részeként el kell mondani azt, hogy a bázis szám például 20%-ot nem fog meghaladni, ami az össz mandátum számot illeti. Én azt mondanám, hogy körülbelül 18 százalék lenne ö, szerintem, és ugye azt mondtuk, hogy ha 20 százalék a maximum, akkor a bázist egyel csökkentjük. Szerintem ezt elegánsabban is el tudná magyarázni a professzor úr. Ö, de ha tényleg változtatunk a rendszeren, akkor figyelembe kell venni annak a lehetőségét, hogy több állam is csatlakozni fog az EU-hoz. Úgyhogy a professzor úr végül is elvégezte a feladatát, megszületett a képlet, úgyhogy most jönnek a politikusok. És úgy gondolom, hogy Hafner úr megjegyzései rámutatnak arra, hogy milyen nehézségekkel fogunk szembenézni, hogyha meg kell állapodnunk egy képletről. Mert ha a 27-es táblázatot nézzük, láthatják, hogy 16 ország veszít képviselőt, ha például Portugália esetét nézzük, akkor 22-ről 18-ra csökken a képviselők száma, és ez jelentős. Ugye a, kép, a képlethez egy hangú döntésre van szükség. És támogatom Andrew-t abban, hogy igen, 27 hetet meg kell győzni abban az esetben, amikor 16-an vesztesek lesznek. Csak hatan győztesek, és talán azért is támogatom ezt, mert az Egyesült Királyság 8 mandátumot nyer, és nálunk 6-ról 7-re növekedne a képviselők száma a délnyugati ország részben, úgyhogy én ezt támogatom. De úgy gondolom, hogy ami a politikát illeti, nem lesz könnyű dió megmagyarázni mindezt és felvethetném a német kérdést. Miért legyen Németországnak 96 mandátuma továbbra is? A válasz az, hogy azért, mert a Lisszaboni szerződésben ez áll. De ha azt mondjuk, hogy új képletet használunk az új mandátum elosztáshoz, akkor nyilván Németország fel fogja vetni ezt a kérdést, hogy minden megváltozik, ez meg nem. Nem igazán értem, hogy van-e logikai ö, magyarázata annak, hogy marad Németország 96 mandátummal. Nem igazán hiszem, hogy ennek van logikai magyarázata. Úgyhogy ez rendkívül érdekes eladás volt. Nagyon tetszett az átlátható és, egy, és világos rendszer de nem hiszem, hogy ez a kormányközi konferencia megszavazza. Köszönöm. Tarkovsky kollégája szó. Well, professor, thank you very much for your... Köszönöm, professzor, világos magyarázatát. Részt vett. Követtem a vitát, hát részét legalábbis értettem, és gratulálok. Nagyon átlátható és értető módon előadott képlet mentén világosan adta elő ennek lényegét, ami nem volt könnyű feladat. Néhány dolgot engedjen meg. Nem sokan tudják, hogy egy a kopágai csúcson egy rendszerrel kapcsolatban megállapodás született, ahol bizonyos transzok, tehát lábak vagy osztopok alapján osztották el a helyeket, a, a, Viszont amikor elfogadtuk ezt az alapképet, akkor megnyitottuk az utat a tagállamok közötti birkózás előtt, és így alakult ki a végeredmény. A konkrét ügyekről szólva, a kerekítést és a bázisszám helyén való szerintem, mert a felfelkerekítés a kis államoknak kedvez, a bázisszámok meg a nagy államoknak. Van ebben logika így. Ám ugyanakkor egyetértek azzal a véleménnyel, hogyha ezt tehát az alapot érítő szerződés, meg a hatos szám kialakításának módszertana és annak elfogadhatósága jobban, azt jobban ki kéne fejtsük. Tehát ki kell fejtsük azt, hogy, hogy akár a, a, az utcaember is értse, hogy a hatos bázisszám miért került ki választásra, hogy az elf, hogy mindenképp kell adni hat helyet minden államnak, és aztán osztható fel a többi hely. Szakbizottságunk kell meg eldöntse, vagy megvitassa, hogy ez a parlamentőt védhető lesz-e, vagy sem. Amikor hallottunk az Európai Tanácson folyó birkózásokról, a helyek elosztását illetően, és milyen nehéz dűlőre jutni. Nem éppen hát dicsőséges módja ez a kupeckodás a helyek elosztásának, ugyanakkor a valóságot is látnunk kell, és ilyen értelemben ez a nagyon elegáns képlet, kiváló volna. Ha a tökéletes világban élnénk, elfogadnánk, és igaz, jobban tudnák igazolni a mandátumok felosztásának mikéntjét. Ám a, már a vita elején is látható, hogy mindenki felkapja a nemzeti sapkáját, nemzeti hovatartozása alapján érvel, amikor ezt igyekszünk megvitatni. Holott éppen, ha valahol hát itt ebben a házban kellene túllépnünk a saját hazánk árnyékán, és az, elsőbben az európai integráció érdekeit képviselnünk. Ám mikor a mandátumokról, a, a szavazatszámokról van szó, akkor nagyon nehéz kibújni a, a nemzeti hovatartozásból. És még ugyanakkor, még ha nem is hernánk sikerrel e, e gondolkozás érvényesítésében, a e szakbizottság meg a, a parlament egészében, akkor is nagy haszonnal jár ennek a képletnek a forgatása, mert konzisztens, átlátható módszertant kíván, és hát drukkolok, hogy sikerre vigyük. Ecco, ha chiesto di parlare. Brock képviselő kért szólt, ő a szó. Ganz perfider Trick. A Cambridge-i matematikuk, matematikusok lehet, hogy aztán arra jutnak majd, hogy ha nem fogadják el az ő általuk javasolt módosításokat, akkor a népszavazáson ennek alapján fogják ötösíteni Angliában, Nagy-Britanniában a, a módosítást. De hát most komolyra fordítva a szót. Én a dolgot holnap aláírnám. És helyén valónak tartom, hogy módszertan, a matematikai módszertant alkalmaztunk, és a három politikai rögzített sarokszám volt illetően ezekhez igazítunk egy olyan matematikai megoldást, amely átfogó és állandó, és nem kell minden bővítéskor újra megnyitni a, a kupec alkú vitáját, hanem a matematikai képet alapján lehet alkalmazni. Én az oskolában sem jeleskedtem a matematika terén, de azt hiszem, azt átlátom, hogy ez a módszertan helyén való, és ez a megközelítés helyén való. Ugyanakkor részben nekem is el kéne magyarázni, és ehhez kell az önök segítsége. A, a szerződésben ott áll, hogy 96 német mandátum lehet. Németországban azonban ez folyamatos vitatárgya, és ebben meg kell hallgassuk a német álláspontot is, ez egy alapvető alapdemokrácia probléma, és politikai nagyon nehezen volna eh, védhető és előadható a 96-os számhoz való feltétlenül ragaszkodás. A második gondolat is elhangzott már, a, ha a parlamentben, ha érvényesíteni akarjuk ezt a módszert, mindig ö, nehéz egy olyan megoldást alkalmazni, mert 18 tagállam számára negatívumot hordoz. Még politikusok számára is akik a logikát ugye képesek ide-oda forgatni, még számukra is nagyon nehéz egy ilyen végeredményt érvényesíteni, és különösen e helyen ugye a közepes államok esetében az e tagállamokból származó képviselő számára lesz nagyon nehezen képviselhető az, hogy csökken esetleg a mandátum számozatnak a közepes méretű országoknak. E döntés eredményeképpen ez nehéz feladatokat ró rájuk, úgyhogy, mint máshol, itt is a segítséget kell kérni, hogy több információ, több érvet kapjanak kézhez, hogy megakadályozzuk abban a képviselőtársainkat, hogy végül is logikátlanul cselekedjenek, tehát ne a logika szavát kövessék. Brock. Köszönöm, Brock képviselő. És még szót kért uh, Schöfling képviselő. Schöfling képviselője a szó. Thank you, Chair, and my... Köszönöm, elnök úr, és köszönet Krimit professzor úrnak is. Nagyon hasznosnak találtam. Azt hiszem, hogy sikerült követnem, a matematikusok sokszor mondják azt, hogy igen, elég világos volt az előadás azoknak is, akik nem matematikusok. A videó az segít, és talán a DVD 23 nyelven még többet segítene. Azt hiszem, hogy új alapokra helyezi a mandátumok elosztásának vitát, mert ennek nyilván hosszú távú következményei vannak, és szükség van a rugalmasságra. Hát reméljük, hogy ebbe az irányba mutat, amibe szeretnénk. A mandátumok elosztását részben személyes és átláthatóvá teszi, ez így van, azonban vannak kételjeim, és itt most csatlakoznék Fox úrhoz, Hefner úrhoz, nevezetesen, hogy vannak politikai problémák is az újrafelosztással. Hogyha nagyon keményen nézzük, ahogyan ezt teszem, a közepes méretű ö, ö, országokat egy kicsit visszaszorítják, mert 22-ről 18-ra csökken a képviselők száma, ide tartozik ugye Magyarország is, és ez nem biztos, hogy jó. Biztos vagyok benne, hogy ez nekünk nem tetszene és főleg, ha megint csak jól értelmezem, a nagyobb országok, és nem is kevés, nagyon jól jár. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, talán még Románia is. Ők ö, élvezik ennek az előnyét. Én úgy érzem, hogy egy olyan intézmény, mint az Európai Unió. A stabilitás a paritásokon alapul. Ezt az alapító honatják ö, építették, ezt bele a rendszerbe. És akár tetszik, akár nem, az azt jelenti, hogy egy bizonyos mértékig a kis országok túl képviseltek. Ott van az Egyesült Királyság, Spany- ö, Skócia ö, esete például a Westminsterben. Tehát úgy tűnik, hogy olyan tényező ez, persze nyilván ez nem volt a feladatuk, de politikai szempontból szinte biztos, sőt valószínű, hogy szerepet fog játszani, és nyilván, ha ha magyarok elé állok ezzel, azt fogják mondani, hogy hát ezzel nem értenek egyet. Talán a bölcsebbektől szeretném megkérdezni, azt, hogy az én választóimnak ezt hogy tudnám elmagyarázni, hogy 22-ről, mert ugye 24 volt a képviselők száma, most 22, és most 18 lesz, a következő meg 15 lesz, és aztán mi lesz még? Azt hiszem, hogy érti, hogy mire gondolok. Köszönöm szépen. Ancora Hefner képviselő, nem. Köszönöm, Cassini úr, köszönöm, Grömök professzor előadását. Az megállapítható, a szerzőt és többször említették, a sarokszámokat, nekem a kerekítéssel van a bajom. Én, mint kereskedő, ha otthon ki kell fejtsem a választóim előtt, ugye van, amikor lefelé az amikor felfelé. Az, hogy mindig felfelé, ami ezt, ahogy ez a modell megköveteli, az nehezen magyarázható el, és, és ugye azt tudjuk, hogy a parlamenti képviselők 99%-a nem matematikus, esetleg mérnök, de nem matematikus. Én egy Excel táblázaton nézegettem a számokat, és így világosan észszerűen volt látható a dolog, és ez szerint minden bővítéskor hát veszít egy-egy tagállam. Ahogy Brock úr is mondotta, a kommunikáció nagyon nehéz lesz. Nekem is, hazámban minden euroszkeptikus örömmel tapsol majd, amikor a képlet alapján ö, muníciót kapnak majd a saját álláspontjuk védelméhez. Tehát a felső és alsó szakaszokon kéne világosabbá tenni a három tényező, a három alaptényezőt nem lehet változtatni, ezek fix elemek, ehhez ugye konvent kéne, vagy valami hasonló ö, alkotmányozó folyamat, ám a fönti és az alsó sávokban bizony több magyarázattal kéne élni a kerekítés tekintetében, tehát ugye a kisebb tagállamok esetében általánosan felfelé kerekítenek, ez matematikusok számára, meg akár kereskedők számára is jobban eh, ki kéne fejteni eh, a kerekítés, felfelé kerekítés gyakorlatának miben létét, hogy ezt el tudjuk magyarázni, és el tudjuk adni nekik, úgymond. Köszönöm. Hefner képviselő. Röviden szót kértem még. Nélt Germit úr válaszokat ad majd, reméljük, hogy válaszokat ad majd, mert megállapítottam, hogy rosszul értettek, és ez fatális volna. Én nem nemzeti érdekeket akarok érvényesíteni, ez nem jellemző rám, hanem egy, egy furcsa, hogy egy matematikai képlet alapján kell, hogy ismét felhozzam, hogy folyamatosan küzdünk azzal Németországban, hogy az egy fő, egy szavazat elvét hogyan érvényesíti az Európai Parlament Németország esetében. Ez folyamatos vita tárgya. Németországban ugye relatíve sokkal kisebb, kevesebb számú képviselőnk van, mint Máltának, például egy főre, egy állampolgárra számolva, és ez egy helyén való is, de az a koncepció, amerről Duff úr is beszélt, ennek alapján nagyon helyén, volna, helyén való volna, hogyha a képlet konzisztensen valósulna meg. És a politikai fe, feltételeket is tartanunk kell, ezeket ként fogadtuk el, a 6 mint alsó szám, a 96 mint felső, a 752 meg összám, ez a három sarokszám, tehát alap, ám hogy én a képletet értem, itt kerestek önök egy, egy olyan osztót, amely ezen játéktéren belül a degresszív arányosság elve mentén osztja fel a helyeket, tehát átlátható és egységes alkalmazás tekintetében, másodszorban pedig, ahol nem ö, egész szám jött ki, akkor azt a szabályt alkalmazzák, hogy felfelé kerekítenek. Ezt egészében én elfogadom, Persze lehet erről politikai vitát folytatni, de nekem ez nem problematikus. Ami viszont, ugye itt a politikai vitát folytatunk, tehát, de itt pusztán a matematikára, ha szorítkozunk, nagyon őszintén meg kell mondjam, hogy miért nem veszik a, a hatot és a 96-ot, és veszik a, nem veszik a máltai lakosság számot, meg fönt a német lakosság számot, és egy világos osztó alapján miért nem számolnak ki egy a, általánosan alkalmazható módszert. Nagyon nehéz vitára számítani az országban, és a Szövetségi Alkotmánybíróság véleményére is tekintettel meg kell védjük ezt a döntést, méghozzá az önkény, bármilyen önkényes döntés kizárását. Tehát az nem megy, hogy 26 ország esetében teljesen konzekvensen alkalmazok a szabályokat, egy ország esetében, Németország esetében meg nem. Úgyhogy szívesen, ahogy Dafur is mondotta, hogy miért nem lehet miért, miért az a gyakorlat, hogy minden tekintetben matematikai döntést hoznak, matematikai módszert mentén járnak el, egy konkrét ügyben azonban politikai döntést hoznak, ez pedig Németország esete. Tehát az rendben van, hogy a nagyokat gyengítik, a kicsiket erősítik elvek szerint, de a matematikai megfogalmazás ennek, ahogy megvalósul ebben a képletben, a számomra nem, érthet, nem, nem és nem is védhető. Gerard, uh, one... Gerard, egy magyarázata szeretnék szolgálni. Azt mondta, hogy nem értette jól Ugye amikor én azt mondtam, amikor a nemzeti kalapunkat fölveszük, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy nemzeti érdekeket akarunk védeni, hanem hogy a nemzeti kontextus alapján gondolkodunk, hiszen azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk a pozíciónkat majd magyarázni. A vita során azért el szeretnék mondani, el szeretném mondani, hogy van még egy nehézség. A rendszer a nehézség az, hogy amikor általánoságban az EU-ban tárgyalunk, akkor csomagban gondolkodunk, Például Németország esetében, amikor erről folyt a tárgyalás, a tanácsi szavazatok számával együtt, akkor könnyebb volt a német helyzetet támogatni, hiszen el lehetett mondani, hogy egy csomag megállapodás született, ezért az egyik oldalon van többség, ugye németország ott nyer, és ennek következtében megállapodtunk abban, hogy 96-ban maximáljuk a képviselők számát. Tehát csomag esetében könnyebb megmagyarázni a helyzetet, hiszen az egész képet be tudjuk mutatni. Aztán viszont egy másik világba lépünk be, és nehezebbé válik egyértelműen egy matematikai képlet alapján dolgozni az Európai Parlamentben, amikor már eleve 5-6 különböző definícióval dolgozunk. Ez a politikai nehézség. Egyébként ugye egy bizonyos matematikai képletet alkalmaztunk, abban mindannyian egyetértettük, hogy ez a leginkább járható út, de természetesen egy sor politikai problémát jelent. Ez, ez természetes, főleg hogyha ezt úgy kell, hogy megbeszéljük, hogy ne gondolkodjunk a többi intézmény helyzetével, hiszen mindig azt szoktuk csinálni, hogy csomagban állapodunk meg, valaki megkapja a biztos, valaki szavazatot kap a tanácsban, és akkor könnyebb elfogadtatni a képviselői számot. Viszont amit meg kell, hogy oldjunk nekünk, képviselőknek, lehet, hogy kicsit túlzottan fogalmazok, de jó nem vagy, túl sok ülés, túl sok helyük van a parlamentben, tehát ilyen ö, argumentumokat nem szabad elfogadnunk. Politikailag egyet értetünk abban, hogy lesznek olyan államok, amelyek vesztenek, hogy megmondjam az igazat, még hogyha a rendszerben gondolkodom, még ha parlamentben gondolkodom, én is, természetesen. Én magam is nézem, hogy Lengyelországnak hány hely lesz. Nem a nemzeti érdek miatt, hanem mert tudom, hogy beszélnem kell majd otthon a választópolgáraimmal. Ez teljesen természetes. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, Grimet professzor. Mielőtt átadom önnek a szót, én magam is néhány kérdést szeretnék föltenni önnek. Bizonyára látta, hogy a vita során folyamatosan jegyzeteltem, hiszen folyamatosan számítgattam, de nincs számológép a kezemben, úgyhogy biztos, hogy eltévesztettem a számításokat. Mindenesetre a kritériumok, amelyekről a véleményet szeretném kérdezni. Ugye Németország elsősorban. És azok az országok, amelyeknek csak hat képviselője van, és akik a szerződéses védelem nélkül nem tudnának megfelelő számú képviselői helyet megkapni. Tehát ők az arányosságon kívül állnak. Viszont azon országok esetében, amelyek a maximum és a minimum között vannak, az arányosságnak működnie kellene, tehát ha 10 millió lakos egy országnak, és a másiknak mondjuk 60, akkor az lenne az ideális, hogy a képviselői helyek száma a 60 milliós ország esetében legyen 6-szor akkora, mint a 10 milliós országé. Hogyha persze levesszük az alapot, tehát hogyha az alapot levonjuk, akkor a olyan ország esetében, ahol se nem a maximum, se nem a minimum nem teljesül, akkor pontos arányosságnak kéne teljesülnie. És erre vonatkozóan végeztem számításokat. Persze természetesen bőven lehet, hogy eltévesztettem a számításokat. Ez az eredmény a számításomból kijön, sőt, meg kell, hogy mondjam, hogy az arányossághoz egész közel áll ez a számítás, sőt a hatos alapot számítva arányosabb, mint az ötös alapot. Első kérdésem, a kritérium, amit mondtam, tehát hogy ellenőrizzük azt, hogy figyelme véve a szerződéses korlátokat, minimum, maximum, a szigorú arányosság teljesüljön a köztes országok esetében, akár kicsi, akár nagy országról van szó, ez egy pontos kritérium, vagy nem? Tehát teljesül, vagy nem? Második kérdés sem nem jól értettem, de valószínűleg benne van a hiba, tehát én nem jól értettem hogy ön miért az ötöt választotta az alapnak, és miért nem a hatot, hiszen a szerződésben a hatos szerepel, mint minimum. Harmadik kérdésem, biztosak vagyunk abban, hogy az ilyenfajta számítás, amit ön javasol, gondolva a bővítésre is olyan relatív kis országokat figyelembe véve, mint Horvátország és Izland, ez hasonló módon érvényes lesz akkor is, hogyha mondjuk nagyobb országok lépnének be az Unióba, mondjuk egy olyan lakosságú ország, amely Németország lakossága számával arányos, például Törökországra, ha gondolunk, úgy gondolom, hogy elég sok alapanyagot kapott a végső válaszadáshoz. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Jó sok kérdés felvetődött. Nem vagyok benne biztos, hogy mindegyiket megértettem, illetve azt, hogy mire utalnak, de hadd maradjak a saját területemnél, amikor válaszolok. Az egyik kérdés ez a 6 és 96-os kérdése vonatkozik, és hogy mi legyen ezzel ugye a 751 összlétszámnál. Hát nagyon nehéz ugye megmagyarázni, hogy miért maximáltunk. A maximálás azon számokon belül került megalapításra, amelyeket kaptunk. És hogyha a legkisebbnek hatot adunk, a legnagyobbnak meg 96-ot, és hogyha közben az arányosságot fogjuk használni, akkor valamit ugye fel kell adnunk. Az egyik mondjuk a 751 lehetne a parlament száma. 6-tól 96-ig például a lakosság alapján is megállapíthatnánk ezt a számot. Én nem ezt tettem, de ennek talán az az eredménye, hogy talán több mint 16 ország rosszul jár, mert a teljes lakosságot jelentősen csökkenteni kell azért, hogy ezt figyelembe vehessük. A 6-tól 96-hoz a 751-es házlétszámmal úgy tudunk eljutni, hogyha egy görbét ábrázolunk, ami nem egyenes. Ehhez nem kell matematikusnak lenni és tanárnak, hogy görbét ö, ö, rajzoljon az ember, XL elég hozzá. Az Excelben. És aztán az ember találkozik egy emberrel az utcán, és megkérdezi tőle, hogy Mégis ez hogy történt? Hát az Excelbe beírtam a számokat. Azt hiszem, hogy ez nem igazán fegyelmezett módja a mandátumok elosztásának az Európai Parlamenten belül. És úgy gondolom, hogy ha ezt a módszert ö, könnyen hozzáférhetővé akarjuk tenni, akkor az emberek megkérdőjelezhetik, hogy mennyire fair a mandátumok elosztása ilyen módon. De nem akarok itt túl lőni a célomon, matematikus vagyok ugyan, de ugyanakkor emberi lény is hogyha másfajta szabályokat kapunk, például azt mondják nekünk, hogy az alelnök úr hazájának bizonyos számú mandátummal kell rendelkezni, akkor figyelembe vehetjük ezt a szabályt, és megpróbálunk elvi szabályokat megfogalmazni ehhez, de nem hangzott el ez a feltétel. Úgyhogy úgy tűnik számomra, hogy ez rendkívül hasznos vita, mert felveti önök előtt ezt a kérdést, hogy milyen parlamenti képviselők kívánnak lenni, milyen parlament képviselői kívánnak lenni, és hogyan tudják ezt majd a választóiknak megmagyarázni. És talán az önök országai gát körülvevő országokban a választópolgároknak, nem csak a saját hazájukban. Vannak más nagyon érdekes kérdések is, amelyek elhangzottak. Nem tudom, felírtam-e őket, még pedig úgy, hogy emlékezzek is rájuk. Tehát az első kérdés a bázis. Hogyan változtasson? Először is, hogy hogy alakult ki ez a bázis. Szeretnék egy új szóval élni, a minimummal. Olyan szám ez a bázis, amit a kalkulációba felhasználtunk, a minimális az az, amit kaptunk a minimum az a hat, azt mondták nekünk, hogy a hatot kell használjunk, és pont. A mi bázisunk az, amit a számolásba belevettünk, ami garantálja a minimális hatos számot. Ha a bázis az államok számán és az Európai Unió összlakosságán múlik, vagy függ attól, úgy tűnik számomra, hogy hát igen, mert mivel elvekkel rendelkezünk, tudjuk, hogy vannak a lehetséges bővítéseknek következményei, valószínűbb, meg nem valószínűbb, úgyhogy elfogadható tehát a hatos. De nem föltétlenül az államok számán kell, hogy függjön ez a minimális szám. Erről sokat beszéltünk. És lesz egy fejezet a jelentésünkben, amely választható olvasmány lehet, nem kötelező, az elvi megközelítésről, illetve erről a számról, ami nyitva hagyja az önök számára ennek a lehetőségét, mint megvitatható témát, és lehet, hogy lesznek olyan javaslatok, amelyeket vonzónak találnak. Nos, az egyik lehetőség a teljes arányosság a parlamenten belül, amit ugye minimálishoz hasonlítunk, nem a bázishoz, és hogy ezt az arányt, ezt maximáljuk-e, vagy sem, vagy pedig adjunk útmutatásokat annak érdekében, hogy hogyan alakítsuk ki. Lehet, hogy ezt is majd pozitívnak találják, elképzelhető, hogy javasolhatónak is, de ez ugye nem volt feladatunk ez alkalommal. Hadd dobjam vissza a labdát. Jobb lenne számunkra, matematikusok számára, de talán az átláthatóság kérdését vetné fel, hogyha matematikai okoknál fogva a, a bázisunk lehetne tört szám, nem egész. Beszéltünk arról, hogy például az öt és fél milyen előnyös lenne, mert végül is úgyis kerekítünk, de jó lenne, mert nagyobb szabadságot adna számunkra, hogy olyan képletet alakíthatnánk ki a bázis számára. Ugye nyilván a minimummal kapcsolatban megállapodtunk abban, hogy egész legyen, de a bázis lehetne szám. De talán aggasztott minket az, hogy ez nem lenne átlátható, és ez ugyan nincs benne a jelentésben, de megvitatásra kerül majd, mint opcionális lehetőség talán a jelentés vége felé. Ha már a bázisról beszélünk, felvetődött az a kérdés, hogy miért nem hatost választottunk bázis számként. Sajnálatos módon most már nem látjuk itt a ö, diákat, úgyhogy nem tudom megmutatni azt az oldalt önöknek, amit előkészítettem. Úgyhogy hadd mondjam el, hogy mi van rajta. A két rendszer, amiről hosszasan vitatkoztunk, az 5 plusz fölfele volna a mi javaslatunk, és 6 mint bázis, plusz normális kerekítés, ami a legközelebbi egész számhoz kerekít. 6,67 lesz, 6,4 pedig 6. Nos, a 6 a minimális mandátumszám államonként, ezt is e, elismertük, és azt mondták nekünk, hogy azt meg kell értenünk, hogy a 7-es az nem minimális mandátumszám államonként. Úgyhogy nézzük, hogy mi történik lent a két allokációs módszer között. Az 5 plusz fölfelé a 27-es táblázatban van, Málta, Luxemburg és Ciprus a hat mandátumos, a hetes pedig a legnagyobb. Az pedig Észtország, 24. a listán. Jelenleg mindegyik hat mandátummal rendelkezik, mind a négy. Úgyhogy Észtország egyet kap, a többiek ugyanannyi mandátumot kapnak. Ha 6 plusz legközelebbit választjuk, akkor ez természetesen az alsóknak kedvez, és ennek következtében Málta marad 6 mandátummal, Luxemburg és Ciprus hetet kap, Észtország pedig 8 mandátummal rendelkezik. Úgyhogy talán ez nem elfogadható. De nézzük, hogy mi történik akkor, amikor Málta 8000 lakossal bővül. Tehát itt a táblázatban 412 ezer körüli lakossal rendelkezik Málta, ez nem a Málta hibája, de ha a legkisebb államok 8000-re nőnek, és 420 ezerre növekednének, akkor a 6 plusz legközelebbi egész számnál 7 mandátumot kapna. És talán rosszul ö, következtetünk erre önök szerint, hogy azzal érvelhetnek, vagy egyesek, hogy ez végül is nem felel meg az alsóbb megszorításoknak. Úgyhogy ezért lett ez az 5 plusz no rendszer. Nem, talán mindenki nem örül mindennek, úgyhogy ezt visszavonom. De végül is felvetették a kérdést, ugyan válaszom nincs rá, de el tudom mondani, hogy mi történt hogy miért maradt 96 a legnagyobb ország mandátumainak száma. Hogyan tudjuk ezt megindokolni? Bár degresszív a dolog, de túl degresszív. Igaz, hogy a matematikusok ezt nem szeretik, mert amikor görbét készítünk, akkor eléggé meredeknek kell lennie a felső részének, hogy a maximum benne legyen. Úgyhogy ez nem differenciált, hanem van benne egy szög, ez nem C1, ezt nem szeretjük. Azt szeretjük, amikor rendesen működnek a dolgok, nem pedig ilyen össze-vissza. Úgyhogy matematikusként nagy örömmel javasolnánk valami sima megoldást. De 6-tól 96-ig ugye valamiről le kell mondanunk, hogy eljussunk odáig, hogy fair és arányos ö, képviseletről beszélhessünk, hogyha ez nem működik, akkor a legnagyobb ország maximálása talán elfelejthető lenne, ennek következménye az lenne, hogy akkor 105 mandátummal rendelkezik, ha nincs maximálás. Hát akkor egyszerűen csak egy új épülettel kellene rendelkezni a parlamentnek, és hogyha minden egyes állam egyre többet és többet akar, akkor nagyon nagy épületet kell építeni, és akkor mindenki kielégíthető de nyilván, ahogy egy állam több képviselőt kap, mind az összes többi is. Úgyhogy most már azt hiszem, hogy nem igazán matematikusként beszélek, úgyhogy talán itt most abba is kéne hagynom. De emlékeztetném önöket arra, hogy ugye a lakosok száma állandóan változik, és ezeket a számokat a jelenlegi helyzetre készítettük, mert az embereket másképp számolják össze, jobban számolják össze, az emberek elköltöznek, oda költöznek, ez egy változó. Úgyhogy E, ez csak egy nagyon átmeneti helyzetet tükröz. Hát akkor nem vagyok benne biztos, hogy minden kérdésre válaszoltam. Nagyon szívesen próbálkozom, de attól tartok, hogy talán az önkérdését is kihagytam, elnök úr. Hogyha talán visszaadnám önnek a szót, elnök úr, köszönöm. Na, na, grazie. Köszönöm, professzor úr. Nagyon-nagyon érdekes vita volt számomra. Egyetemű, hogy még gondolkodnunk kell a témán, de nagyon érdekes volt. Minden kérdésre választ de úgy látom, Dáv kolléga kér szót. Well, um... Mindenek előtt köszönet mindazoknak, akik az elrultak az eszmecseréhez. Másodszorban Bármely a választójogot érintő és a mandátumok parányosságát, felosztását érintő vita esetén tudnunk kell, hogy nincs egy tökéletes rendszer. Bármit is, bármit is döntünk, az mindig kompromisszum, ez mindig lesznek nyertesei, vesztesei. a degresszív arányosság elve beépül a szerződésekbe, és a ház működésének alaprendszerébe. E, tudnék, ez egy olyan föderalista elv, mely a kisebbek érdekeit védi a nagyobbakkal szemben. Mondhatja valaki azt, hogy erre nincs szükség, ám ez az Európai Unió alapító atyáinak, atyáinak meg a szerződések szerzőinek, beleértve a Európai Parlamentet is, fontos elvek. Hiszen az Európai Parlament is részt vállalt a Lisszaboni szerződés írásában, és ha megváltoztatjuk a véleményünket egy ilyen alapvető fontosságú elemben, akkor annak meg kell legyen a megfelelő oka és miértje. Harmadsorban Rafael tette fel azt a gondolatot, amelyet magam is elmondtam volna, nevezetesen az állam per mandátum elosztás a házban egy szélesebb összefüggésben vizsgálandó. A minősített többséget igényelő viták eldöntésének igénye ez a tanácsban, és a, a, annak az elvnek a követése, hogy minden tagállamnak van saját biztos, ez így is marad. Ezek mind elemei voltak részének annak a Lisszaboni kompromisszumnak, amelynek több eleme van, és amelyet nem mindenki ínyére való esetleg, de a parlament vonatkozó döntését ebben a szélesebb összefüggésben kell látnunk és értékelnünk. És persze lehet változtatni a ház méretein, az, hogy 751 mandátum ma működünk, azaz 750 plusz az elnök, ahogy a szerződés mondja, a 750 el szemben egy olyan döntés volt, amelyet a kormányközi konferenci utolsó 20 percében hoztunk. Én ott voltam, tudjuk kik azok a felelősei ennek, és hogy miért erőltették ezt a döntést. Teljesen önkényes volt, semmiféle matematikai alapja nincs a 751-es számnak, meg a 96-os német plafonnak sincs ilyen elvi matematikai magyarázata. Függet persze eltekintve a, a történelmi politikai hátterétől a kérdésnek, amely visszamegy Maastrichtig. Úgyhogy van mit megtárgyalnunk, várjuk Grimet úr jelentésének végső formáját, hogy ez megszülessen. Köszönöm a Cambridge-ben kifejtett munkáját, meg azt is, hogy délután rendelkezésünkre állt most itt a szakbizottság körében. Köszönöm. Herner képviselő is szót kér, ha jól látom. Csak arra szeretem volna utalni, Grimmett úr, költött a kérdés, hogy válaszolta a kérdésre. Hát az én kérdésemre nem válaszolt, nem tudom miért nem. Talán írásban válaszolna rá, megismétlem. Ha komolyan veszük ezt a meghallgatást egyáltalán. Tehát azt kérdeztem volna öntől, hogy miképpen lehet a 6, mint alsó határ, és a 96, mint felső határ ö, tekintetében, hogy ezeket adottnak tekintjük, hogyan lehet egy ö, degresszív arányosságot fenntartani, hogyha nem azonos módon kerekítünk. Ha az a válasz, hogyha ezt tennénk, akkor új házat kéne építeni a parlamentnek, az nem matematikai, matematikailag helytelen válasz. Tehát én itt a matematikai választ ö, várom, és egy megfelelő érvet adjon a kezünkbe, hogy védhető legyen ez a matematikai képlet. Professzor úr, megfogalmaznám én is újra a kérdésemet. Nem matematikusi kérdés természetesen, lehet, hogy banális kérdés. Az én véleményem vagy kérdésem a következő. A szerződések szerint bizonyos államoknak mindenképpen minimum hat képviselőt garantálni kell. Akkor is, ha véletlenül mondjuk normál, egyszerű arányossági számítás alapján nem jutnánk erre az eredményre, akkor Miért nem adunk minden államnak, aki az Unióhoz tartozik, indulásként hat képviselőt mindenkinek, ezt követően alkalmazunk egy arányossági elvet, hagyományos módszerekkel, tehát a lakosság alapján az összes tagállamnak, kivéve azoknak, akik már megkapták így is a maximumot, vagyis akik kicsik. Így bizonyos államok, ugye konkrétan a Németország, de lehet, hogy holnap nem egy ilyen állam lesz, több képviselőt fog kapni, mint ami a szerződésben szerepel akkor az ilyen állam esetében néhányat elveszünk, és ezeket leosztjuk a többieknek, kivéve a minimum értéken lévőknek, hiszen ők már úgyis többet kaptak, mint a számítás alapján kaptak volna. Tehát az így megszabaduló, vagy felszabaduló helyeket átadnánk a többi államnak. Ez azt jelenteni, hogy a köztes zónában található államok akiknek nem akkora a lakás, lakossága, hogy 96-nál több képviselőt kéne, hogy kapjanak a normál arányosság elv alapján, és nem olyanok, amelyeknek hatnál kevesebb lenne a normál számítás alapján, az arányosságot tiszteletben lehetne tartani. Vagyis másképp fogalmazva, 10 milliós lakosú ország, hogy egyszerűsítsem a példát, annyi képviselőt kéne, hogy kapjon, ami hatod része annak az államnak a képviselő számára, amelyiknek 60 millió a lakossága. Hívás ez a gondolkodás? Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, eszembe jutott, hogy egy másik kérdés is föltet, amire nem válaszoltam. Az rendszer hogyan viselkedik nagy állam csatlakozása esetén? Könnyen ez a válaszom. Ha egy nagy állam csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor ez mondjuk egy Törökország méretű országról, ha szó van, ez azonnal a 96-os maximumot kapná, hiszen ez a nagy állam elég sok helyet kapna, és ezért a nagyobb államoknak kell ezt biztosítaniuk. Az eredmények erre vonatkozóan most nincsenek itt, de szerintem minden országnak kevesebb képviselője nem, mint 96. Matematikai szempontból tehát egy nagy állam, mondjuk Törökország méretű állam csatlakozása a, képi, a képlet alkalmazását egyszerűbbé tenné, és arányosabbá, illetve észszerűbbé. Hefner úr, elnézést, ha az előbb nem válaszoltam, megpróbáltam, de talán nem volt megfelelő a válaszom, hogy miért is nem, húzunk egy vonalat, 6 és 96 között egy egyenes, arányos vonalat. A válasz az, meg lehet ezt tenni. Kisebb lenne a ház. Mert korlátozott számok jönnek ki, és korlátozottak a limitek ki és Hogyha ezt az egyenes vonalat meghúzzuk, akkor sok tagállamnak nem lenne meg a megfelelő képviselő száma azért, mert a, nagyobb, a legnagyobb tagállamnál csökkentettük a számot. Ugye a vonal mentén mindegyik tagállamnak csökken a, a képviselői helye. Elvileg ezt is lehetne indokolni. És egyszerű arányossági szempontból akár megfelelőnek és könnyebben indokolhatónak is tűnne. Nagyon sok tagállam veszítene helyeket, és a teljes parlamenti méret már nem 751 lenne, hanem kevesebb, nem kellene nagyobb épület. Nem tudom, hogy ez mit jelentene, könnyű kiszámítani, de ezt nem tettük meg. Mert azt tanácsolták nekünk, hogy ha egyáltalán lehetséges, akkor próbáljuk meg elérni a maximális parlamenti méretet. Ez nem volt egy, egy kemény feltétel, de egy kívánatos feltétel volt. Hadd mondjam el még egyszer, mindent megteszünk, amit kérnek, ki tudjuk számítani, könnyebb, lesz, könnyebb is lesz a számítás így, de az biztos, hogy kevesebb lenne az össze, összlétszám, kisebb lenne a ház, és nagyon sok tagállam veszítene a jelenlegi helyzethez képest képviselői helyet. Elnök úr, ön azt kérdezi, de javítson ki. Próbálom átfogalmazni az ön kérdését. Méghozzá úgy, hogy leírom, hogy az Egyesült Államokban a képviselőházban a helyeket hogyan számítják. Elvileg az Egyesült Államokban az alkotmány alapján a képviselőházban itt van egy ilyen bizonyos fogalmazás, ez arányos az államok lakosaihoz képest, de itt limitek vannak, minimum egy képviselőhelyet minden állam kell, hogy kapjon. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy természetesen ott is van egy kerekítési probléma, éveken keresztül vitatkoztak erről, nagyon sok elméleti cikk született erről. Mindenesetre ez azt jelenti, hogy ott is van egy osztó, tehát ott is ugye teljesíteni kell a limiteket, ott is kell használni egy osztót, és azok a korlátok, hogy arányosan kell kiadni a számokat, de minden olyan állam, amelyiknek egynél kevesebb lenne a képviselő, az plusz kap, tehát az megkapja az egyet. Lehet, hogy félreértettem, de az Európai Parlament esetében alapvetően ugyanezt csináltuk, csak aki hatnál kevesebb helyet kapna, az megkapja a hatot. Ez egy elvi módszere a képviselőhelyek kiosztásának, de negatív hatása van a kisebb államokra. Miért is? Ki tudják számítani? Én most nem akarok itt magak előtt ezt végig csinálni, mert lehet, hogy eltéveszteném a számítást. Minden esetre könnyű a számítás. Alapvetően ez azt jelenti, hogy milyen olyan tagállam, amelyik nem érdemelne meg a lakosság alapján hatót, megkapja a hatót. Könnyű kiszámítani, hogy mennyi kell, hogy legyen a lakosság száma ahhoz, hogy a hat meg legyen. Tehát akinek akkor a lakosság száma, hogy ennél kevesebbet kapna, az is megkapja a hatot. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb tagállam jelentősen veszít például a jelenlegi képviselőhelyekhez képest, és mi ezt úgy értelmeztük, hogy ez nem tartja tiszteletben a degresszív arányosság elvét. És ez az az ok, amiért nem ez volt a mi javaslatunk. Hogyha esetleg bárkinek a kérdésére nem adtam volna a választ, akkor kérem, hogy tegyék fel újra a kérdéseket, és nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm, elnök úr. Grazie, professzor. Köszönöm, professzor úr. Tényleg szeretnék köszönetet mondani az egész szakbizottság nevében. Egy dolog biztos, ha valaki meg fogja kérdezni, hogy hova küldjem a gyerekemet egyetemre matek szakra, hát Cambridge-et fogjuk választani. Az ülést lezárom, vagy valaki még szót kért? Döntés született arról, hogy módosító indítványok benyújtásának a határideje március 17-e. Rendben március írtak ide, nem, nem, február, mondja az elnök. Február 17-e. Ezen kívül az üléseink időpontja. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem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 Volt egy bizonyos hiba, amivel igazolom az én hibámat. Rendkívüli ülés február 14-e, 21 órától 22.30-ig, még egyszer, 21 órától 22.30-ig a számok egy kicsit megkevertek itt minket. Másik rendkívüli ülés február 17 csütörtök, Strasbourg 10-12 óráig, aztán rendesülés március 14-15-től 18-30-ig Brüsszelben, és kedden, 10, március 15-e kedden, 9-től 30 ig szintén Brüsszelben. Na, akkor ebben mindent elmondtunk. Jövő héten Bene, credo che a questo punto è inutile kell most más bonyolult problémákat bevezetni. Ennyi már, a köszönet mindenkinek, lezárom az ülést. Appunto, quindi meglio stare.